Chers collègues, nous ouvrons euh, cette... Euh, Kedves kollégáim! Ha megengedik, akkor megnyitom ezt a ma délelőtti munkaértekezletet. A tegnap délután folytatásaként azt kérném mindenkitől, hogy csöndben dolgozzunk, Ma délelőtt Gustafsson elnök úr körülbelül egy óra múlva fog csak hozzánk csatlakozni. Most egy találkozón van, úgyhogy ma délelőtt aztán, amikor az ír soros elnökséggel eszmét cserél, önkor, már Gustafsson elnök úr is velünk lesz. A kilences napi rendel kezdjük. Cornelissen asszony ö, saját kezdeményezésű jelentése a nők jogai a Balkán csatlakozása váró országaiban címmel. Azokról a csatlakozni kíván országokról van szó, amelyek az EU-hoz csatlakoznak majd, remélhetőleg. 2011. októberében határozat született arról, hogy ezt a saját kezdeményezésű jelentést Cornelissen asszony a zöldek frakciójából írja majd meg. Igen fontos dokumentumról van szó, hiszen ezen csatlakozni kívánó országok nőjogi kérdéskörét járja körbe ez a jelentés. Nagy érdeklődéssel várjuk az eszmecserét a jelentésről ma délelőtt. A témafelelős Cornelissen asszony, azonnal meg is adom neki a szót. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon vártam már ezt a pillanatot, és az a tervem, hogy a témából saját jelentést írok. Most szerencsére elérkeztünk az első vitára. Hónapokig fog még tartani, meg lesz a lehetőségünk hogy nagyon sok eszmecserét folytassunk a többi árnyék előadóval is, akik ma nem tudnak itt lenni. Teljes mértékben megértem a párhuzamosságok nem teszik lehetővé, hogy most mindenkivel vitázzunk, de meg lesz erre is az esély. Nagyon sokat jártam a Balkánon, és az AFET bizottság nevében is ahol árnyékelőadó vagyok. És évről évre lehangoló, hogy milyen kevés a haladás. Igazából azonban tényleg figyelemre véltó, ami történik. Főleg az emberi jogi, polgári jogi szervezetek foglalkoznak a témával, mindent megtesznek, hogy a nők jogait az idősek jogait, az etnikai kisebbségek jogait előre mozdítsák. Mindazoknak a jogait, akiknek nincs meg a lehetősége. Minden esetre Dél-Kelet-Európának is Európa szerves részévé kell válnia. Időközben úgy gondolom, hogy nagyon lényeges az, hogy Európai Parlamentként a nők és a polgári jogok szószólója vagyunk, hiszen ott elég gyakran félre söprik ezt a témát a nagy diplomáciai témák mellett, koszovói, az alkotmányos viták miatt. Minden országnak vannak úgynevezett nagy témái, amelyek uralják a tárgyalásokat. Ez az egyik fő oka annak, hogy úgy döntöttem, hogy megírom ezt a jelentést, és hogy a parlament figyelmét a nők jogaira irányítsam. Az egyik legfontosabb dolog a, a jogszabályok megvalósítása. A jogszabályok megvannak. Papíron a nőknek megvannak az azonos jogai, azonban a legtöbb országban nem élhetnek ezekkel. Az NGO-k is azt mondják, hogy papíron paradicsom a Balkán a nők számára. Azonban a gyakorlatban ez mégsem így működik. A jelentés tervezet egy tanulmányon alapul, mindenki megtalálja ezt az asztalán. Nagyon sok képviselővel, nagyon sok kormányszervel, NGO-val tárgyaltam, és ők mind részt vállaltak a jelentés elkészítésében. Hogyha valaki digitális változatot szeretne, akkor keressen meg, elküldöm. Ezen kívül még egy workshopot is szerveztünk Szarajevóban október végén. Itt nagyon sok felszólaló volt, résztvevő a környék országaiból. Ebben a jelentés tervezetben pedig megkíséreltem a megvalósítás mechanizmusaira koncentrálni. Hogy néhány általános témát is kidomborítsak, amelyek minden országra vonatkoznak. Azonban megpróbáltam konkrétan országra lebontva is összefoglalni a lényeget. Nagyon fontos az, hogy az érintettek megszólítva érezzék magukat, és ne érezzék azt, hogy hát ez nem rám vonatkozik, ez egy másik országra vonatkozik. Remélem, hogy gyümölcsöző vitát folytathatunk majd erről, és hogy olyan eredményre jutunk, amit az AFED bizottságban is felhasználhatunk. Remélem, hogy nem lesz ez egy írott malaszt. Remélem, hogyha pozitív visszhangot kap a jelentés, mondjuk áprilisban, de legalább június előtt, akkor az jó lenne, hiszen akkor már Horvátország nem lesz tagjelölt, Horvátország már tag lesz, tehát természetes határidőnk van a plenáris szavazásra. Én mindent megteszek, hogy az országok jelentés tevőit is sürgessem az afetben. Most nagyon érdekel, hogy a többiek mit gondolnak. Merci, Madame le rapporteur. Köszönöm szépen az előadónak, és meg is nyitom a vitát. Bozgört asszony kért szót, majd Bauer asszony. Boszkürt asszony. Tisztelt elnök asszony! Én magam állítottam ezt az AFED-ban a véleményt erről a jelentésről, és először is szeretnék köszönetet mondani a kollégánknak a kiváló jelentéséért. Az AFED-ben a napi rendre tűztük ezt a kérdést, és március 4-én fogunk szavazni a szakbizottságban. Egyetértek Cornelissen asszonynal számos fontos kérdésben, és különösen örülök annak, hogy a konkrét kérdésekre utal, fontos persze az, hogy megszületett a dokumentum, de maga a konkrét megvalósítás az, ami fontos, amikor a jogok a gyakorlatba is átültetésre kerülnek, akkor lehet valóban érvényre juttatni azokat. Fontos egyébként a tudatosság fokozása e jogok tekintetében az adott országokban, és ebben az összefüggésben minőségi statisztikákkal kell rendelkezni. Amíg ilyen statisztikák nem elnek rendelkezésre, addig Lehetetlen a problémával foglalkozni, például a nők ellen elkövetett erőszak kérdésével foglalkozva. A véleményemben is kiemelen ennek fontosságát. Cornelissen asszony beszélt a civil társadalom fontosságáról is, és teljesen egyetértek vele ebben is. A véleményemben azt kérem, hogy alapvető helyet ö, biztosítsunk a tárgyalások során a nőknek. amik a bizottság jelentéseit rendszeresen átolvassuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy bizony mindig van itt-ott utalás a jelentésekben, egy-két bekezdésben a nők jogaira, holott a nők, a lakosság fontos százalékát képviselik a lakosságban. Ezért több pénzt kellene a projektekre fordítani, amelyek a nőjogok védelmét biztosítanák. A nőket figyelembe kell továbbá venni, akkor is, amikor új demokráciákat építünk föl. A részvételük alapvető fontossággal bír. Számos uh, esélyegyenlőségi kérdést kell fölvetnünk, a nők részvétele például a, pia- a munkaerőpiacon, vagy a politikai és gazdasági szerepvállalások és olyan kérdések, amelyeket megfelelően ki kell domborítani a témában. Még egyszer, nagyon örülök Cornelissen asszonynal való együttműködésnek. Köszönöm, Boszkürt asszony. Most pedig Bauer asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Elizabeth. A néppárt árnyék előadójaként Járóka asszony nevében szeretnék kiváló kolléganőmnek, Cornelissen asszonynak gratulálni a jelentéséért. Ezzel kérdés kapcsolatban két témára szeretnék kitérni, amelyet Lívia kíván körüljárni. És természetesen teljes mértékben egyetértek vele. Az első az emberkereskedelem kérdése. Múlt héten az ENSZ ODC világméretű emberkereskedelmi jelentését tette közzé, és abban rámutatta arra, hogy a regionális emberkereskedelem az egyik legkiemeltebb kérdés ebben a problematikában. A mi régiónkban, és ide Európát és Közép-Ázsiát is beleveszem, a balkáni régió az, amely a leginkább érintett e kérdésben. Ezzel kapcsolatban külön kiemelném tehát a jelentőségét az emberkereskedelemnek. Miért? Mert ezen régióban tudjuk, évek óta tudjuk, hogy igen súlyos szervezett bűnözési formát ölt az emberkereskedelem. Virágzó formát öltött, és a jogi, az igazságszolgáltatási rendszert is kikezdte. Ezzel kapcsolatban az az érzésem, hogy erre külön ki kellene mm, térni a jelentésben, és Lívia is azt kéri, hogy ezen problematikát emelje ki a jelentéstevő. A második kérdés pedig a roma kérdés, amely bizonyos esetben összefügg az emberkereskedelemmel, hiszen tudva lévő, hogy a roma környezetből nem csak az emberkereskedelemre kerül sor, hanem sok színű formát ölt a mély szegénységben élő roma emberek kereskedelme, és a roma nők külön súlyosan érintettek ezzel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a jelentés valóban átfogó jellegű, meg is kérnénk, hogy legalább e kérdésre a témafelelőse külön legyen szíves kitérni. Köszönöm. Merci beaucoup, Ed- Köszönöm szépen, Edith, hogy így kiegészítetted az ismereteinket. Keve asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. A szociáldemokraták árnyék jelentéstevőjeként szeretném megköszönni mm, Cornelissen képviselőnek ezt a jelentést a nyugat-balkáni területtel kapcsolatosan. Egyelőre még nem tudok rá reagálni, mert most kaptam meg, és még nem tudtam részletesen végigolvasni, de nagyon örülök, hogy ezt az anyagot elküldte nekünk. Ami a mai jelentést illeti, rendkívül fontos kiegészítése ez a Balkán és a csatlakozó országok előrehaladási jelentését kiegészítendő anyag. Az AFED-ben is beszéltünk az éves jelentésről, és teljesen egyetértek az előadóval, miszerint én általában hiszek a kvótarendszerekben, én szeretném megerősíteni a kvóta szerepét, de azt gondolom, hogy nincsen megfelelő joganyag ezen a területen, és teljesen igaza van, hogy a jelentésében is szeretné ezt a kérdést kiemelni. A Balkánon rendkívül komoly változások voltak az elmúlt évek során, egyben áldozatai is, és, és ugyanakkor előnyt is kovácsoltak az elmúlt években bekövetkezett változásokban, ami a politikai döntéshozatalt illeti, azt gondolom, hogy Európában mindenhol máshol is igaz az, ami nálunk, hogy ami a meghozott jogalkotást illeti, annak a végrehajtása mennyire sikeres, hát azt hiszem, hogy Európában egyik ország sem tökéletesen szerepel. Ezen kívül szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben szerepelne a jelentésben az a, az a tény, hogy a nők kevesebbet vesznek részt a munkaerőpiacon, és hogy miért van a nemek közötti fizetésbeli különbség. Erről az elmúlt években már többet, elég sokat beszéltünk. Azt szeretném, hogyha a jelentésben is hangsúlyosabb szerepet kapna. Az EU részéről és a mi részünkről ki kellene emelni hogy a mainstreaming területén milyen előrelépés sikerült elérni a nőkkel kapcsolatban a nyugat-balkáni területen, hogyha ö, elérhetnénk, és a jelentésben kérhetnénk azt, hogy az EU jobban finanszírozza ezt a kérdést, én ezt mindenképpen támogatnám. Nagyon örülök annak, hogy a szakbizottságunkban ez a jelentés napi rendünkre került, és biztos vagyok abban, hogy kiváló jelentés készül a nyugat-balkáni országokban a nők helyzetéről. És majdnem elfelejtettem, hogy ami az országonkénti részt illeti a jelentésben, nem igazán örülök annak, ahogy a horvát helyzetet leírja a jelentést. A szociáldemokraták részéről vannak megfigyelőink Horvátországban, és velük olvastuk át, vagy elemezzük a jelentést. Nem értünk egyet teljesen mindennel, amely a jelentésben szerepel, de majd benyújtok néhány módosítót ezzel kapcsolatban. Természetesen Horvátország holnap belép az EU-ba, és természetesen az EU-s vívmányokat már nagy részben elfogadták, Úgyhogy egyedül Horvátországgal kapcsolatban lenne néhány módosító javaslatom. Köszönöm. Kléva asszony, kicsit pontosítana a horvát megjegyzésén? Tehát az önök megfigyelői nem értenek egyet a, azzal a résszel, amelyben üdvözlik az eddig elérteket, vagy azzal a résszel, ahol ö, az szerepel, hogy magasabb szintű elvárások vannak? Exactly this one, the expectation were high. A, a magasabb szintű elvárások rész az, amivel nem értenek egyet a megfigyelőink, és a legtöbb aki részsel. A horvát kormány már most foglalkozik az EU vívmányok elfogadásával, tehát ők folytatják a már eddig megkezdett munkát a nemek közötti egyenlőség területén de módosítomban majd pontosabban megfogalmazom ezt a megjegyzésemet. Elnök, köszönöm. Ha megengedik, mielőtt a bizottságnak megadnám a szót, magamnak is lenne néhány megjegyzésem a jelentéssel kapcsolatban. Először is gratulálnék és köszönetet szeretnék mondani Cornelissen asszonynak, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azt gondolom, hogy Ha Európát az összes balkáni ország számára megnyitjuk, akkor fontos, hogy ugyanaz legyen a szándékunk a nők és férfiak közötti egyenlőség kapcsán, mint amit mi magunk, politikusok az Európai Uniós országainkban már most elvárunk. Éppen ezért nem minimum célkitűzésekről kell beszélni, hanem arról, hogy ugyanazon politikákat alkalmazzuk, mint amit mindenkitől elvárunk. természetesen meghallgattam figyelmesen, hogy ami a munkaerőpiacon való részvételét illeti a nőknek, mi is a mostani helyzetelemzés, és nem elég, hogy azért küzdjünk, hogy a nők nagyobb mértékben vegyenek részt a munkaerőpiacon, és ugyanolyan fizetést kapjanak, hanem azért is, hogy a karrier lehetőségeik is ugyanolyanok legyenek, mint a férfiaknak. Tehát ez egy három uh, pillérű alapja a női helyzetnek, ugyanolyan fizetés, ugyanolyan hozzáférés a munkaerőpiachoz, és ugyanolyan karrier lehetőségek. Ezek az elvárások, amelyeket az Európai Uniós tagállamoknál is próbálunk elérni. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos kérdés, és ezzel kapcsolatban egy módosítót be fogok nyújtani, azért, hogy mi magunk nehogy csak minimum szinten közelítsük meg azt, hogy mit várhatunk el, hanem az egyenlőség a polgárok között, és az igazság szociális igazságszolgáltatás kérdését ugyanúgy tudjuk megközelíteni. Ezen kívül teljesen egyetértek azzal, amit Bauer asszony mondott, azzal kapcsolatban, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy konkrétan kiemeljük, hogy mi történik az emberkereskedelem területén és a nők kereskedelme területén ezen, ebben a térségben. Ez úgy gondolom, hogy szerves részét képezi ennek a jelentésnek. Köszönöm Cornelissen asszonynak a munkáját. Hogyha más nem kér most szót, akkor a bizottságnak szeretném megadni a szót. Katja de Sadler az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen. Katja de Sadler a nevem, és szociálpolitikai és foglalkoztatási ügyekkel foglalkozom a bővítési főigazgatóságon. Ide tartozik a nemek közötti egyenlőség is. Üdvözlöm ezt a tervezetet amely a nyugat balkani helyzettel foglalkozik. Természetesen egyetértünk azzal, hogy nagyon lényeges a meglévő jogszabályok alkalmazása, a mi részünkről is úgy észleljük, hogy eléggé gyakran a jogszabályok alkalmazása sántít. Nagyon fontos a tudatosítás, a szenzibilizálás. Mi is hangsúlyozzuk ezt az előcsatlakozási eszközeinkben. Használjuk a TAIEX lehetőségeit, hogy különféle rendezvényeket tartsunk, és megpróbálunk képzést nyújtani az adott ország hatóságainak, hogy hogyan valósítsák meg, alkalmazzák a jogszabályokat. Nyilvánvaló, hogy a haladás jelentéseinkben nincsen olyan sok fejezet, illetve bekezdés a nemek közötti egyenlőségről. Azonban ténylegesen kijelenthetem, hogy rendszeresen találkozunk például nem kormányzati szervezetekkel, az adott országok hatóságaival, főleg női NGO-kat említenék, amelyek nagyon aktívak. A különféle országcsoportok nagyon aktívak, és rendszeres kapcsolatban állnak az országokkal, hogy megnézzék, milyen a legfrissebb helyzet. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy voltak javaslatok a jelentéstervezetben, amelyek eh, például a horvát ombudsman jelentéseire utaltak. Ezeket a a régió többi országaival is meg lehet osztani, és gondolom, hogy a horvátok eh, örömmel osztják meg tapasztalataikat, hogy segítsék a régió többi országát a csatlakozási folyamatban. Esetleg eh, néhány ország specifikus megjegyzésem is lehetne, ami Albániára vonatkozik. To refer to this 30% quota. Itt létezik a politikai döntéshozatalban női kvóta. A kollégáim elmondták, hogy egy kicsit zavaros ez a dolog, hiszen ez a kvóta igazából csak a választások előtt a párt listákra érvényes. Tehát nincsen olyan kvóta, mondjuk, hogy a kormányban hány női tag legyen, vagy milyen legyen a nők reprezentációja a kormányban. Tehát itt egy picit félrevezető, ami a jelentésben áll. A kollégáim elmondták azt is, hogy Albániában van már egy eh, diszkriminációs ügyekkel foglalkozó megbízott 2010 óta. Ez a megbízott pedig eh, nemek közötti egyenlőséggel is foglalkozik. Tehát itt esetleg újra lehetne fogalmazni ezt a idevágó részt, esetleg jobban lehetne hangsúlyozni, hogy ha nemi alapú diszkrimináció történik, akkor ennek van egy megbízottja, egy kormánybiztosa, aki fellép a diszkrimináció ellen. Horvátország esetében informálhatom a megjelenteket hogy a az antidiskriminációs jogszabályokat már elfogadta a horvát parlament, és pedig tavaly szeptemberben. A horvát parlament azon dolgozik, hogy a megfelelő jogszabályokat fogadjon el a munkahelyi biztonság és egészség tekintetében is. A bizottság már tanulmányozza a horvát jogalkotási tervezeteket, és ezen a téren nem sokára jó hírekre várunk Horvátországból. Ami Montenegróra vonatkozik, itt a 23-as pont utal az emberi jogokra, ez egy nagyon fontos fejezet. Ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy a jelentés tervezet megfelelő időben készült el, hiszen tudjuk, hogy a montenegrói hatóságok most készítik el cselekvési tervüket, a nemek közötti egyenlőség is külön figyelmet kap ebben. Tehát mindenképpen konkrét lépéseket kell tennünk, hogy a nemek közötti egyenlőség Montenegróban is megvalósuljon. Arra kértük őket, hogy jobb tudatosítási kampányt folytassanak, főleg a foglalkoztatás és a nők közférában történő reprezentációi érdekében. Ezek lennének az ajánlásaink. A 19-es fejezet, a szociális politika és a foglalkoztatás természetesen releváns a nemek közötti egyenlőség tekintetében is. Szerbiáról szólnék most. Itt már léteznek megfelelő jogalkotási mechanizmusok. Van itt is egy nemek közötti egyenlőség védelmét szolgáló kormánybiztos, és a munkaügyminisztériumban is van egy nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó főosztály. Tehát nem szükséges ezeket a mechanizmusokat újra megteremteni, már léteznek ilyenek. Köszönöm szépen. Merci beaucoup à la commission. Köszönöm szépen, bizottság. Köszönjük ezeket a pontosításokat. Ahogy ön is nagyon helyesen mondta, és sok kollégánk már kiemelte mindezt, megvannak ugye a hangoztatott elvek, és megvan az, hogy mi történik a helyszínen konkrétan. Meg is adom a szót az előadónknak, mert azt gondolom, hogy látható, hogy az előadónk pontosan a helyszíni valósággal foglalkozik, hiszen nem elég, ha szép elveket hangoztatunk. Cornelissen asszony. Köszönöm. Köszönet mindenkinek a nagyon részletes és mélyreható megjegyzésekért. Néhányra szeretnék csak reagálni. Az emberkereskedelmet többen említették. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt bevegyük a jelentésbe. valóban meg kell próbálni végig gondolni, hogy mit kell egy országnak tennie azért, hogy az emberkereskedelem ellen felléphessen, hogy ne csak általában mondhassa el azt, hogy ez nagy probléma, meg kell oldanunk, hanem azt mondhassa, hogy ez komoly probléma, és konkrétan ezt kell tegyék azért, hogy megoldhassák ezt a problémát. Úgyhogy remélem, hogy ezzel kapcsolatban kiváló módosítókat kapunk majd ami a szervezet bűnözést illeti, ugyanez a helyzet. Nagyon örülök annak, hogy Járóka Olivia az egyik árnyék jelentéstevő, és nagyon meggyőződésem, hogy a roma integrációval kapcsolatban is benyújt majd módosítókat, és kiegészíti a jelentést. Ami Kleva asszony megjegyzését illeti, hogy EU tagállamok is bizonyos területen a végrehajtás kapcsán lemaradásban vannak teljesen igaza van. Azt gondolom, hogy a mi országainkról is, országainkról is jó lenne, hogyha készülnének ilyen éves jelentések, de sajnos ez nem történik meg. Ez még nem jelenti azt, hogy nem kell foglalkoznunk azzal, hogy mit tehetünk a ö, Balkán csatlakozásra váró országaiban. A, örülök annak, hogy a bizottság foglalkozik a kérdéssel, de én ö, örülnék annak, hogy hogy ezzel most foglalkoznak, és jó lenne, hogyha meg is tartanánk ezt a hozzáállást, és hát az igaz, hogy a bíráló megjegyzések részt szeretném, hogyha a lehető legrövidebb lenne, és akkor ezzel ez azt jelenteni, hogy a nők helyzete egyre javul ezen országokban. Örülök annak, hogy a bizottság támogat minket abban, hogy a nemek közötti egyenlőség ombudsmanját Horvátországban bevált gyakorlatként terjeszhetnénk. Az elmúlt évben sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és ez az egyik leghatékonyabb eszköze a fellépésnek. Ami Albániát illeti és a kvóta rendszert mindenképpen konkrétabban kell fogalmaznunk. Csak azt szeretném kiemelni, hogy a szöveg azt nem mondja ki, hogy támogatja-e vagy ellenzi a kvótarendszert, csak annyit szeretnénk kimondani, hogy ha van egy országban ilyen jellegű joganyag, akkor azt megfelelően alkalmazni is kell. Különösen Albániában vannak törvények, amelyek nem eredményorientáltak, hanem inkább egy politikai lista, és ezért a nők azt gondolják Albániában, hogy a politikában 30%-a az ottani szereplőknek a nő, és hát ez messze nincsen így. Tehát vagy hogyha van ilyen kvótára vonatkozó joganyag, akkor azt végre kell hajtani, vagy ne legyen ilyen joganyag. Végül pedig annyit szeretnék elmondani, hogy biztos vagyok abban, hogy kiváló jelentés lesz ezen együttműködés gyümölcsekként. Köszönöm szépen. Köszönjük Cornelissen asszonynak a megjegyzéseit, és köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek és a kollégáknak, akik hozzászóltak az elhangzott véleményüket ebben a kérdésben, amely minnyájunk számára rendkívül fontos. Ami a módosítók benyújtási határidejét illeti, január 28-án délután 5-ig lehet benyújtani a módosítókat. Köszönöm, hogy a határidőn belül eljuttatják nekünk a módosítókat. 18-án fogunk, január 18-19-én szakbizottsági ülésen, elnézést, tehát február 18-19-én fogunk a szakbizottságban tárgyalni erről, szakbizottsági szavazás március 20-án lesz, és valószínűleg a jelentés a plenáris elé májusban fog kerülni. Köszönöm, hogy mindenki betartja ezt a határidőt. Nous passons maintenant au deuxième point. Most pedig térjünk át a ma délelőtt tizedik napirendi pontjára. A megfelelő biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak stratégiájáról, menetrendjéről szóló jelentésről van szó. A nőjogi felelőse a véleménynek, Regina Bastos Arszony, köszönöm, hogy ebben a munkában ö, részt vett. Az illetékes bizottság, a foglalkoztatásügyi bizottság, Ria Omen Riten képviselő a fő témafelelős. Április 28-án a koordinátorokkal úgy határoztunk, hogy a Nőjogi Szakbizottság véleményt alkot erről a saját kezdeményezésű jelentésről azonnal meg is adom a szót Bastos asszonynak. Elizabeth. Nagyon szépen köszönöm. Ebben a tervezetben, ebben a jelentéstervezetben egy realitásra utalok, amely minnyájunk számára ismert. Hát a korosodó lakosságról van szó. A lakosság egyre idősebb, és ez pedig nagy nyomást gyakorol a nyugdíjrendszerre. Természetesen a nyugdíjrendszerek pénzügyi fenntarthatósága is érintett, és pedig az összes tagállamban. Nagyon nehéz ezzel a helyzettel foglalkozni. Éppen ezért prioritásokat kell megállapítanunk. Az első prioritás az, hogy Európa gazdasági és demográfiai fejlődésével hozzuk összhangba a nyugdíjrendszereket. Számos kihívás van ezen a téren, főleg a nők tekintetében, és ezek negatívan hatnak ki a nyugdíjra. Mindenek előtt azt mondanám el, hogy milyen ki különbségek vannak a férfiak és a nők között. Természetesen a bérekben is megvan ez, és nagyon sokan részmunkaidőben dolgoznak, csökkentett munkaidőben. Mi a 21. század első évtizedében élünk most, és nagyon nagy különbségek vannak a nők és férfiak bérei között. Lényeges az, hogy a jelentés hangsúlyozza, hogy nagyon sürgős az, hogy a bérek közötti különbséget megszüntessük. Ragaszkodom ehhez, Hiszen az az idő, amikor a nők vagy a férfiak a gyermekeiket gondozzák, vagy más családtagokat gondoznak, számítson bele a nyugdíja kiszámításába. Emlékszem arra, hogy a bizottság is szorgalmazta ezt, tehát hogy gyermekgondozási vócsereket kapjanak a férfiak és nők, akik a családtagjukat gondozzák. Vannak olyan tagállamok, amelyek élnek ezzel a lehetőséggel. Ezen kívül azt is hangsúlyoznám, hogy egyéb intézkedéseket is vegyünk figyelembe a nyugdíjrendszerek átalakításánál. Nagyon fontos olyan intézkedéseket alkalmazni, amelyek felelős megközelítést céloznak meg. Természetesen mindenhol figyelembe kell venni a tagállamok realitását. Teszek egy javaslatot, amelyet az Európai Bizottság is említ fehér könyvében. Az első javaslat szükséges az, hogy a nyugdíjba lépés korát alkalmazzuk a hosszabb életkorhoz. Ezen kívül figyelembe kell vennünk, a nők magánéletét és a munkában töltött életét, hiszen eh, a nők esetében más a család és a munka viszonya, mint a férfiak esetében. És ezt is figyelembe kell vennünk a nyugdíj kiszámításánál. Ezen kívül támogatnunk kell az aktív öregedést. Ezután eh, a nők és férfiak nyugdíj korhatárát is közelíteni kell egymáshoz, hogy az idősebb munkavállalók tovább maradhassanak a munkavilágában. Egy további lényeges javaslat a egyéb nyugdíj kiegészítők, nyugdíj takarékosság. Itt arról van szó, hogy minden nyugdíjasnak emberhez méltó életet kell biztosítani amennyiben befejezi az aktív kereső életkorát. Még egy kérdés. Tehát a módosító. Január 25 egy péntek a módosítók benyújtásának határideje. Ezek lennének meggondolásaim, gondolataim, és most várom az önök véleményét. Köszönöm. Merci à Madame Bastos. Köszönöm Bastos asszonynak. Kliveti asszony, árnyék előadó a ö, szocialista párt részéről, aztán Bauer asszony a néppárt részéről. Köszönöm szépen, magam is, mondja Kliveti asszony. Úgy gondolom, hogy igen fontos jelentésről van szó, mindegyik fontos, de ennek egy különleges fontossága van. Miért? Azért, mert egy érdekes és fontos kérdést jár körül minden egyes európai polgár számára. Az Európai Bizottság anyagából, jelentéséből kiindulva érezzük, hogy megoldást kíván találni nem csak a parlament, hiszen mi képviselőként állandó kapcsolatot tartva képviselőinkkel tudjuk, hogy a polgároknak szüksége van erre, de a bizottság fehér könyvében igen érdekes megközelítést képvisel. Andor biztossal való találkozásom is megerősített ebben a hitemben, valós akaratról, szándékról van szó. Magának a jelentésnek a címe a biztonságos, fenntartható öm, öm, menetrend a nyugdíjak érdekében már maga is öm, beszédes cím, és látható, hogy a cél a megoldás megtalálása. És azt gondolom, hogy rendszeresen vissza kell, hogy térjünk erre a kérdésre. Aztán Bastos asszony, asszony állításaira szeretnék most ö, ö, utalni. Én árnyékelőadóként így kívánom megközelíteni a kérdést. Kollégánk magáról a valóságról, az idősödő társadalomról beszélt, valóban ez egy valós állítás az előregedése a lakosságnak, népességnek, de ugyanakkor azt is állítanunk kell, a jelentésben, hogy joga van minden dolgozónak méltó nyugdíjra. Egyrészt tehát a népesség előrekszik, az aktív mm, idővel töltött életkor egyre hosszabb, ugyanakkor mindenki, aki a karrierjét végig dolgozta és nyugdíjkorhatárt elér, joga van mindenkinek a biztonságos, megfelelő és fenntartható nyugdíjra, egyéb iránt maga a vélemény is ezzel a címmel ö, olvasható. Teljesen egyetértek azzal, amit az előadó asszony elmondott az imént, mely szerint ebben az elemzésben különböző bérekből kell kiindulnunk, bérkülönbségekből kell kiindulnunk, és a módosítóimban, mint árnyék előadó, még tovább szeretnék ezen az úton menni, és azon túl, hogy arra az időszakra utalunk, amikor a nők a, gondoskodnak családtagjaikról, a gyermekeikről, és az be kell számítani a nyugdíjba, ezen túlmennék még. Tehát azt szeretném, hogy mindenki, aki a családban tevékenykedik, azt is vegyük figyelembe, és én most konkrét ILO példából indulnék ki, amikor a háztartási munkáról beszél. Lehet, hogy egyesek azt mondják a teremben, hogy a háztartási munka az nem számítható be mondjuk az aktív életkorba. De amikor valaki a háztartásban rendszeresen, sőt folyamatosan dolgozik, hát ha korrekt feltételek mellett teszi ezt, akkor ezt figyelembe kellene tudni venni. Ugyanakkor nap mint nap valóban a nők azok, akik ezt a munkát elvégzik, és egyelőre még nem ismerik el, ezt a munkát, mint ledolgozott munkát. Amikor otthon, családban dolgozik egy nő, annak kihatása van a jövedelmére, hiszen kevesebb jövedelmet kap, ha pedig kevesebb jövedelem jár neki, akkor nyugdíjból is kevesebbet fog kapni, ezért minden európai nő felé azt az üzenetet kívánom közvetíteni, hogy az ilyen típusú munkát is szeretnénk valóban értékesebbé tenni, elismerni. Egy másik ö, realitásról is szólnék, kelet-európai realitásról, román valóságról beszélnék most. A nők megpróbálnak anyaországuktól, hazájuktól távol munkát találni. Persze ez csökkenti a munkanélküliségi rátát, de ezek a nők nem mindig legális munkát találnak külföldön, már pedig ennek később kihatása van e nők nyugdíjára. Látjuk, hogy a valóság is többszínű, eltérő Európában ezért a jelentés igen nagy fontossággal bír. Még egyszer fel szeretném hívni minden kollégámat arra, hogy gondolkodjanak el a nyugdíjrendszeren, minden egyes európai nyugdíjrendszeren, hogy valódi jó bevált gyakorlatok és gondolatok cseréjét valósíthassuk meg, hogy ebbe a gondolatkosárba minden egyes jó ötletet be tudjunk helyezni. Most Bauer asszony, aztán Corneliszteny asszony, és mindenkit megkérnék arra, Cornelissen asszony, megengedni, hogy én kérjek először szót, mert aztán az afed kell átrohannom, hogy Macedóniáról beszéljünk. Nagyon rövid szeretnék lenni. Elnök asszony megadja a szót Madame Cornelissen, Cornelissen asszonynak, és ő most folytatja. Very... Igen. Ez egy nagyon lényeges kérdés, ahol azt látjuk, hogy a nőknek és a férfiaknak más életpályájuk van, és a nyugdíjrendszernek kell ezt kiegyenlíteni. Természetesen ez hozzátartozik a nemek közötti egyenlőséghez. Leginkább a négyes pontot szeretném kommentálni, illetve módosítani. Meg vagyunk győződve róla, hogyha azonos lesz a nyugdíjkorhatár, akkor ez automatikusan ahhoz vezet, hogy többen vesznek részt a munkában, a munka világában a nők részéről. Ahhoz, hogy ez így legyen, keményen fel kell lépnünk a kor alapú diszkrimináció ellen, amely főleg a nőket sújtja. Hiszen a munkáltatók egyszerűen nem foglalkoztatnak idősebb nőket. Nagyon lényeges a gondozás kérdése is. Hiszen most itt a válság, és ennek nagyon nagy kihatásai vannak az egészségügyi ellátásra, a gyermekgondozásra, főleg a nőket. Érinti ez 50-es, 60-as éveik elején az idősebb rokonokat gondozzák, az unokákat gondozzák. Tehát nagyon nehéz számukra benmaradni a munkaerőpiacon. Ez lett volna a két megjegyzésem, amelyet hozzáfűztem volna a dokumentumhoz. Különben gratulálok az előadónak, és én most elrohanok. Köszönöm. Merci, Madame Cornelissen. Köszönöm, Cornelissen asszony, Bauer asszony, aki utoljára kért szót. Greginának gratulálni ehhez a jelentéshez, illetve a véleményhez. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon összetett probléma, és a jelentésből, illetve a véleményből is, meg az előttem szólók hozzászólásaiból is ez derül ki. Egyetértek én azzal, hogy a nőket minél tovább kell tartani a munkaerőpiacon, ez teljesen nyilvánvaló, hisz az 50 év fölöttiek közül csak 39%-a van jelen a munkaerőpiacon. Ezzel együtt, ezzel együtt úgy gondolom, hogy, hogy nem, nem a nyugdíjba vonulás napján kell kezdeni megoldani a nyugdíj kérdését, mert akkor már rettenetesen késő, hanem bizony a, a lehetőségekkel, hogy, hogy tovább képezzék a, a, az idősebb korosztályt is. Két dolgot szeretnék kiemelni, és úgy gondolom, hogy nem, nem szabadna, nem szabadna ilyen kívánságlistákat fölállítani. Tudjuk persze, hogy itt is, ebben a bizottságban is fölmerült az, tekintettel arra, hogy a GDP-nek kb. a 30%-át termelik meg a háztartásokban, de mégse, nem, nem, nem, nincs itt az az idő, amikor, amikor ezt be lehet számítani a nyugdíjakba. Gondunk lesz azzal is, hogy a meglévő nyugdíjrendszereket föntartsuk. Az egyik dolog, amit föl szeretnék hozni, az a vállások következménye a nyugdíjakra elsősorban az özvegyi nyugdíjakra. Erről is beszéltünk már itt ebben a bizottságban, hogy leggyakrabban azok, akik a, a, a gyerekek nevelését vállalják, azok bizony a, az özvegyi nyugdíjakból nagyon gyakran kiesnek a vállások következtében. Talán ezt kellene ö, ö, végiggondolni, ezzel mit lehet tenni. A másik dolog, amit ö, szeretnék hangsúlyozni, a nyugdíjak hordozhatósága. Egy konkrét példára utalnék. Az én országomban a parlament úgy döntött, hogy úgynevezett karácsonyi nyugdíjat ad azoknak, akiknek alacsony a nyugdíjuk, de korlátozta azokra, akik az ország területén élnek nem csak a munkaerő mobilis, ma már a nyugdíjasok is mobilisak és keresik azokat a helyeket, ahol olcsóbban élnek nem lehet, nem lehet ilyen diszkriminációt, a, a, az állandó lakhelyhez kötött diszkriminációt bevezetni akkor, hogyha valaki nyugdíjjogosult. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan szempont, amit, amit a nyugdíjrendszereknél komolyan figyelembe kell venni, hogy a nyugdíjasok mobilitását nem szabad gátolni ilyen, ilyen diszkriminatív intézkedésekkel. Köszönöm szépen. Merci, Madame Bauer. Bauer asszonynak nagyon szépen köszönöm, és két percre megadom a bizottság képviselőjének is a szót, hogy aztán a témafelelősünk is lezárhassa az eszmecserét. Zagorski úr az Európai Bizottság részéről. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az üzeneteit. Már körülbelül egy éve hogy bemutattuk a mi anyagunkat nagyon röviden. Szólnék arról, hogy már haladást értünk el azóta, főleg ami az alkalmazást illeti. Tavaly májusban már elfogadtunk egy megfelelőségi jelentést. Ez részletes vizsgálatát tartalmazza a nyugdíjakban meglévő szakadéknak, tehát a férfiak és nők nyugdíja között meglévő különbségeket. Tehát, hogyha mondjuk a gyermekgondozás miatt, az idős gondozás miatt megszakad a munkaviszony, akkor ez kemény problémát jelenthet majd később a nyugdíjban. Uh, career breaks can have a... És ennek nyilván kihatása lesz a nyugdíj jogosultságra. Pillanatilag az Európai Bizottság a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szakértőkkel együtt egy jelentést készít a nyugdíjakban meglévő különbségekről. A múlt héten tárgyaltuk meg a tagállamok képviselőivel ezt, és pillanatilag az elkövetkezendő hónapokban szeretnénk véglegesíteni ezt a jelentést. A 2012-es európai szemeszter során is számos állam ajánlást kapott, a nyugdíjakban meglévő különbségek megszüntetéséről. És két tagállam, Szlovénia és Lengyelország már hozott idevágó jogszabályokat. Végezetül Cornelissen asszony megjegyzéséhez lenne egy megjegyzésem. Igen, tudatában vagyunk annak, hogy a nyugdíjkorhatár kiegyenlítése fontos. Nagyon fontos, hogy a várható életkorhoz alkalmazzuk a nyugdíjkorhatárt. Ez nem automatikusan jelenti azt, hogy az idősebb nők munkahelyhez jutnak. Holisztikus megközelítésre van szükségünk, hogy a nyugdíj és a aktív keresőkort hogyan tudjuk összeilleszteni. Köszönöm szépen visszajelzéseiket. Merci, je repasse tout de suite la parole pour la... Köszönöm azonnal, megadom Bastos asszonynak zárszó jogán a szót. Köszönöm szépen minden kollégának, A hozzászólást a bizottság képviselőinek is, minden kollégánknak, akik igen pozitív megjegyzésekkel éltek, és ezért a véleménytervezetünket is javító jelleggel fogom ezen égető kérdésben körüljárni. Társadalmi, politikai szempontból is roppant lényeges ez a téma. Azt gondolom, minnyáján egyetértünk abban, hogy nagy igazságtalanságról van szó a társadalmi egyenlőtlenségek, a karrier megszakítása, a részmunkaidő kérdése, az a tény, hogy a nők a családtagjaikkal, gyermekeikkel, azok nevelésével, gondoskodásával foglalkoznak. Nos, hát ezek igazságtalansághoz vezetnek a nyugdíj kérdésében. A nyugdíjrendszerek átgondolására ösztönöz mindez minket, és lehetővé teszi azt is számunkra, hogy a nők számára biztos, biztonságos nyugdíjat szavatolhassunk. Ezt várják tőlünk a polgáraink is. Ami a nyugdíj jogosultságokat illeti a nők és a férfiak, akik egész életükben járulékot fizettek, igenis, joggal igénylik a nyugdíjat. Magát, a helyzetet tehát jól elemeztük, de minden egyes tagállam számára ajánlásokat kell megfogalmaznunk, és eljött az idő, ideje annak, hogy valóban ezt meg is tegyük. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, Várom a módosítókat, köszönöm elnök asszony. Elnök asszony is köszöni, és a módosítók benyújtásának határidejét január 25-én 12 óráig lehet megtenni. A FAM szakbizottságban február 19-én fogunk ö, ö, szavazni, az Ampleban pedig 21-én, a plenáris elé pedig még nem tudjuk, mikor kerül majd a téma. Most Gustafsson úrnak adom meg, a Gustafsson asszonynak az elnöklés jogát. Eh, Akkor most folytatjuk a szakbizottság munkáját, és a 11-es ponttal folytatjuk, ez pedig eh, eszmecsere az ír soros elnökséggel, tehát Írország januártól a tanács soros elnöki tisztjét tölti be, és a következő hónapokban szorosan együtt működünk majd a soros elnökséggel. Már novemberben meglátogattuk Írországot, akkor lehetőségünk volt Lynch miniszterasszonynal találkozni. És kabinetjével is. Két napig tartózkodtunk ott, és nagyon sok dologról beszéltünk, nagyon sok mindent tudtunk meg az ír elnökség politikai szándékairól, és nagyon fontos a mi szakbizottságunkban a nemek közötti egyenlőség kérdése. Nagyon jó, gyümölcsöző vitáink voltak. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és remélem, hogy nagyon jó eszmecserét folytathatunk ma természetesen eh, először Lynch miniszterasszony kap szót, utána pedig eh, a koordinátorokat eh, kérdezem majd meg, hogy szeretnének-e hozzászólni. Ezután pedig a többi képviselő kap szót. Végezetül pedig természetesen miniszterasszony válaszolhat a felvetett kérdésekre, megjegyzésekre. De most üdvözlöm, nagyon örülünk, hogy itt van a miniszterasszony, és tiéd a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon eh, jó megbeszélésünk volt novemberben. Jó volt informálisan eh, eszmét cserélni arról, hogy eh, mit is szeretnénk majd tenni a soros elnökség alatt a nemek közötti egyenlőség érdekében. Be kell, hogy valljam, hogy, hogy egy nagyon aktuális megbeszélés volt a kis delegációval, hiszen általában egy másik tagállammal szoktunk bilaterális megbeszéléseket folytatni ilyen témákról, de ez egy nagyon gyümölcsöző megbeszélés volt az Európai Unió képviselőivel. És ez a akkor kialakult barátság segít majd minket. Hiszen egy dologban megállapodtunk, a nők és a férfiak közötti egyenlőség egy olyan dolog, amelyből mindenki profitál. Nem csak az egyes tagállamok, hanem egész Európa. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy most megnyithatom beszédemmel a hetedik ír elnökségről szóló megbeszélést. És pedig az Európai Unióban megvalósítandó nemek közötti egyenlőség tekintetében. Nagyon Örülök, hogy elnök úr önnel és kollégáival folytathattunk már egy előzetes megbeszélést Írországban, amikor a novemberben a FAM bizottság nálunk járt. A ma délőtti ülésünk lehetővé teszi azt, hogy ezt a vitát kiterjesszük az egész FAM szakbizottságra, amely nagyon aktívan foglalkozik a nők jogaival és a nemek közötti egyenlőség kérdésével. 2013 Írország EU-s csatlakozásának 40. évfordulója is. Akkor ez még Európai Gazdasági Közösség volt, hat tagállammal, és akkor lett kilenc tagállam. A múlt ír elnökség alatt 15 tagállamból 27 lett. Most pedig várjuk az európai együttműködés szellemének kiterjesztését Horvátországra is 2013-ban és várjuk a többieket is. Kedves kollégák! Az Európai Gazdasági Közösségben lévő tagság nagyon nagy mértékben befolyásolta az írországi nők helyzetét. Hiszen az európai nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó jogalkotás jelentősen javította a nők helyzetét, anyagi és gazdasági helyzetét is. Írországban. Írországban Európa egyik legjobban képzett női és férfi munkaerő ereje található. Írországban hozzáadott érték alapú munka zajlik, ide tartoznak a szolgáltatások, élelmiszer, de minden más termék. Ez az Európai Uniós tagság nélkül máshogy alakult volna. Hiszen nagyon sok külföldi vállalat jött Írországba, ez pedig eh, növelte az exportot és növelte a foglalkoztatási lehetőségeket. Írországban eh, létrejött eh, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó jogalkotás is. Nagyon jó gyakorlati példáink vannak. Ezeket a jó példákat pedig új struktúrákkal támasztjuk alá, hogy a nők és az emberi jogok helyzete jobb legyen. Gondolom, hogy tudják, hogy a gazdasági válság egyik áldozata Írország volt, hiszen az építőapar, építőipar túl fűtött volt. Ezen kívül nagyon könnyelműen lehetett hitelhez jutni Írországban. Tudjuk, hogy a munkanélküliség minden tagállamot máshogy érint. És ez kihat a férfiak és a nők munkanélküliségére is. Nagyon nagy mértékben érintettek a fiatalok és a nők a jelen válságban. Ez pedig nem csak Írországban, de egész Európában aggasztó. Írország pillanatig az első program országa, amely átveszi a soros elnökséget. Az írek optimisták. Úgy gondoljuk, hogy ez az optimizmus segít minket abban, hogy kiussunk a gazdasági viharból. Ezt az optimizmust képviseljük határozottságunkkal, kombinálva az elnökség során is. Az ír elnökség prioritásainak megvalósítása során biztosíthatom önöket, hogy túltekintünk szigetünk határain, és általános megközelítésben szeretnénk prioritásainkat megvalósítani. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok! Az ír elnökség új triót indít a litván és a görög kollégáinkkal együtt. Szeretnénk egy trió nyilatkozatot megfogalmazni, melynek során elnökségi programjainkat összhangba hozzuk, és ide tartozik a nemek közötti egyenlőség is. Remélem, hogy a litván és a görög miniszterek áprilisban eljönnek Dublinba, hogy aláírják a nyilatkozatot. A hetedik ír elnökség jelszava stabilitás, munkahelyek és növekedés az Európai Unió számára. Ebben az összefüggésben nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen súlya van a gazdasági fellendülésben a nemek közötti egyenlőségnek. A nemek közötti egyenlőség nem járulékos költség, hanem létfontosságú hozzájárulás a gazdasági növekedéshez, amelyből minden állampolgár profitál. A 2011-ben elfogadott nemek közötti egyenlőségi európai paktum figyelembe vette, hogy létfontosságú a gazdaság növekedés számára a nemek közötti egyenlőség. És természetesen a versenyképesség is ide tartozik. Ezek a témák alakítják prioritásainkat, és Ebben az összefüggésben az Európa 2020-as agendára is koncentrálunk. Az Európai Bizottság haladási alapja alapján egy magas szintű konferenciát szeretnénk áprilisban tartani, és reméljük, hogy szakbizottságuk elnöke is aktívan részt vállal majd azon a rendezvényen. A konferencia technikai jellegű lesz. Nemzet ti nemek közötti egyenlőségi szakembereket és foglalkoztatási szakembereket szeretnénk összehozni ezen a konferenciát, hogy összehangolják nemzeti programjaikat az európai programokkal. Meg lesz a lehetőség, hogy megismerjük a legújabb kutatási eredményeket, tanulmányokat és a jó gyakorlati példákat. Szeretnénk maximálni a lehetőségeket, hogy teljes mértékben kihasználjuk az európai nők potenciálját. Ennek érdekében pedig össze kell hangolnunk erőfeszítéseinket, hogy a nők megfelelő mértékben hozzájárulhassanak a gazdasági növekedéshez és a globális versenyképességhez. Hiszen bizonyos téren a globális versenytársaink előrébb vannak. Az új foglalkoztatási stratégia és néhány bizottsági nyilatkozat is arra koncentrált, hogy mennyire gazdasági szükséglet a nők participációja a munkaerőpiacon. Mint említettem, számos versenytársunk megelőzött minket. Hogyha az Európai Unió szeretné a 2020-as célokat elérni, akkor uh, itt egy kettős megközelítésre van szükségünk. Hiszen foglalkoznunk kell a válsággal, és előre is kell tekintenünk. Hogy elérjük az Európa 2020-as foglalkoztatási célokat, együtt kell működnünk, hogy a női foglalkoztatást növeljük. Az egyenlőségi miniszterként örülök annak, hogy az európai szemeszter alatt külön hangsúlyt kap a nők munkaerőpiacon történő részvétele. A nők gazdasági szerepvállásáról szóló konferencián szeretnénk arra koncentrálni, hogy hogyan tudjuk a nőket bátorítani, hogy vállalkozói életpályára is lépjenek. Szeretnénk előmozdítani egész Európában ezt a női szerepvállalást. Írországban már egy ideje szorgalmazzuk. Szeretnénk tanulni a többi tagállamtól, hogy ők hogyan oldják meg ezt a problémát. Tiszer kollégák, nem tartunk nemek közötti egyenlőségről szóló miniszteri informális tanácsot az ír elnökség alatt. Azonban a munkaügyi minisztérium az EPSCO miniszterek számára szervez majd egy informális tanácsot. A résztvevő miniszterek pedig eh, egy workshop során foglalkoznak majd nemek közötti egyenlőség kérdéseivel. Ahogy már említettem, már számos eh, prioritást említettem. Itt van például az idősek helyzete. Tudatában vagyunk annak, hogy egész Európában, ugyanúgy, mint Írországban alul képviseltek az idősebb nők. A gazdasági függetlenség eh, ilyen mérvű feladása szegénységhez vezethet, eh, alacsonyabb nyugdíjakhoz vezethet. Az idősebb nők száma megnőtt a munkaerőpiacon, az 50 és 64 év közötti nőkre gondolok, még mindig eh, óriási szakadék van az ilyenkorú férfiak és nők munkaerőpiacon betöltött képviseletek között a nemek közötti egyenlőségi workshopot arra fogjuk felhasználni, hogy politikai opciókról vitázzunk, hogy megosszuk egymással a legjobb gyakorlatokat, melynek segítségével elősegíthetjük az idősek helyzetét, hogy jobban, nagyobb mértékben részt vállalhassanak a munkavilágában. Ez pedig az európai gazdasági növekedésnek egyik száloga. Szeretnénk egy információs jegyzéket is kibocsátani. Ezen a workshopon és a júniusi EBSCO tanács alatt is. És itt szeretnénk a nemek közötti egyenlőséget, a nők jólétét és az európai gazdasági növekedést egy tető alá hozni. Tisztelt elnök úr, tisztelt FAM bizottsági tagok! Írországban nagyon nagyra tartjuk a szakbizottságuk munkáját és a parlament munkáját főleg abban a tekintetben, amit a nők elleni erőszak ellen tesznek. Mi koncentrálni fogunk erre a témára is. Nagyon jól együttműködtünk már a DAFNE program létrehozásánál, az emberkereskedelemről szóló irányel és az európai védelmi rend kidolgozásánál. Hiszen támogatnunk kell az áldozatokat. A ciprusi elnökség alatt is figyelmet kapott ez a borzalmas bűncselekmény, a nők elleni erőszak. 2012. decemberében az EBSCO elfogadott egy nyilatkozatot, amely politikánk alapját képzi. Nagyon-nagyon aktuális a téma a nők státuszáról, nők státuszával foglalkozó bizottság márciusi 57. konferenciáján. Én vezetem majd az ír delegációt, és az én megtiszteltetésem lesz az, hogy az Európai Unió álláspontját előadja. Miután az 56. ülés nem tudott megállapodni a vidéki nők helyzetéről, reméljük, hogy az 57. ülés nagy kihívást jelent majd. Ha jól értem, a múlt lehetőség nem adott ki semmilyen hivatalos dokumentumot, így az idén is a nők elleni erőszak képzi majd az ülés fő témáját. Minnyáján egyetértünk abban, hogy a nők elleni erőszak az egész világon hatalmas probléma. Így az ENSZ minden tagjának együtt kell működnie, hogy nagyon erős, szigorú jogszabályok legyenek a nők elleni erőszak tekintetében. Egy európai pozíciós dokumentumot már hónapok óta készítünk elő, és pedig az Európai Külügyi Szolgálaton belül. Így az emberi jogi szakértőink, a nemek közötti egyenlőségi szakértőink, diplomaták együttműködnek abban, hogy hogyan lehet jobban megfogalmazni a nők elleni erőszak globális elítélését és megfelelően szigorú jogszabályok elérését. Amíg a CSV konferencián részt veszek. Remélem, hogy az Európai Unió és az ír misszió rendezvénye sikeres lesz, hiszen ez megadja nekünk a lehetőséget, hogy halljunk a jó gyakorlatokról. New Yorki látogatásom alatt remélem, hogy jó tapasztalatokat gyűjthetek, jó gyakorlati esetekről hallhatok majd a többi konferenciámmal. Az európai kollégáimmal és a saját kormány tagjaimmal együtt reméljük, hogy az Irish Aid, a nemzetközi segélyszervezetünk is sikeres lesz, hiszen ezen szervezet már nagyon régóta szorgalmazza a nők elleni erőszak elleni szigorú fellépést. Biztos vagyok benne, hogy az ír csapat és az összes tagállami részvevő aktívan részt vesz majd a CSV 57. ülésé New Yorkban. Szóltunk a nők elleni erőszakról, a családon belüli erőszakról. Azonban a FAM még sokkal több dologgal foglalkozik. Ide tartozik a itt az európai védelmi parancs is ide tartozik. Ez nagyon fontos az Európai Unió áldozatokkal foglalkozó csomagával. És ez pedig minden további formalitás nélkül védelmet nyújt majd a nőknek az Európai Unió határain belül. Így a védelem az egész Európai Unió területére kiterjed majd, és pedig a, attól függetlenül, hogy hol található egy adott személy. Már eh, jelzéseket kaptam, hogy eh, az ír elnökség alatt eh, szoros együttműködés lesz az Európai Unió és az ír elnökség között ezen a téren, az áldozatok védelmének területén. A tanács és a parlament között 2013 első felében is szeretnénk majd itt a együttműködést szorgalmazni. Hogy az emberkereskedelem áldozatait védjük. Ezek az áldozatok általában nők. Így nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő információs politikát folytassunk. Az Európai Unió négy éves stratégiájáról van itt szó. A múlt nyáron született erről hivatalos dokumentum. Ez pedig már április 6-án életbe kell, hogy lépjen. Kedves kollégák, körülbelül 20 éve született meg a Nők Világ konferenciájának negyedik megrendezése. És ennek eredménye lett a Pekingi Platform. Ez pedig a nők közötti egyenlőség szinonimája. Azonban nagyon sokat kell még tennünk ennek ellenére. Nem kell önöket emlékeztetnem arra, hogy a pekingi platform óta mi minden történt. A gender mainstreaming bizottsági magas szintű munkacsoport nagyon sok kutatómunkát folytatott, hogy segítsen a tagállamoknak, hogy a pekingi eredményeket megfelelő módon alkalmazzák. 12 területből 10 10 területen eh, sikerült megállapítani, hogy eh, nem volt haladás. Írország 2011-ben pedig úgy döntött, hogy eh, a médiát is bekapcsolja a nemek közötti egyenlőség megvalósítása érdekében. Elnök úr, kollégák, tudják, hogy a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó Európai Intézet mennyi kutatómunkát végez. Természetesen ez támogatja az elnökséget, és támogatja a pekingi platformot is. Természetesen el kell ismernem, hogy eh, Írországban eh, különös kapcsolatunk van az EIG-hez, hiszen eh, amikor létrejött, akkor voltunk utoljára soros elnökök. Most a médiára visszatérve elmondanám, hogy itt megfelelő intézkedésekre van szükség, hiszen alapvető jog a szólásszabadság és a szabad médiához való jog. Ezeket a szabadságokat is elismeri a Pekingi platform. Azonban a Pekingi platform azt is jelzi, hogy a média nagyon fontos szerepet játszhat a nemek közötti egyenlőség tudatosítása tekintetében. Szóltunk nagyon sok nemzetközi eszközről. Itt van a CEDAF, Peking, az Európai Uniós Paktum a nemek közötti egyenlőségről, amelyet 2010-ben írtak alá. Ezen kívül a bizottságnak van nemek közötti egyenlőségi stratégiája is. Ezek mind-mind azt bizonyítják, hogy mennyire fontos téma ez, a nemek közötti egyenlősége. A pekingi platform is hangsúlyozza, hogy a világnak arra van szüksége, hogy több nő kerüljön döntéshozó pozícióban. Azonban ezt a médián keresztül kell eljuttatni az érintettekhez. A média egy nagyon tág téma, hogy igazából csak egy tanulmányjal emlékezzünk meg róla. Sok mindent írtak már a nemi sztereotípiákról, és Érdekes lenne például mérhető mutatókat kidolgozni erről a témáról. Tudatában vagyok, hogy a FAM bizottság milyen fontos munkát végzett a nemi sztereotípiák megszüntetése érdekében. Úgy döntöttem, hogy az ír elnökség is folytatja ezt a munkát a pekingi platformmal együtt, hogy hogyan dolgozunk ki mutatókat, a döntő pozíciókban lévő nők számának alakulásáról. Mindenképpen nagyobb média jelenlétre van szükségünk ezen a téren. Minden egyes tagállamban és Horvátországban is. Igazából eddig csak nagyon korlátozott adataink vannak. Azonban reméljük, hogy nagyon jó jelzéseket, nagyon jó mutatókat kapunk majd arról, hogy milyen arányban vannak nők döntéshozó helyzetben. Reméljük, hogy eh, az elektronikus és az írott sajtóban is megjelenik ez. Így eh, a médiákban is növelhetjük a nemek közötti egyenlőséget. Ez a megközelítés eh, természetesen része annak a programnak, hogy minél több nő legyen vezető és döntéshozó helyzetben. Nemrég Dán kollégáim dolgoztak ki ilyen eh, mutatókat. Tehát, hogy eh, hogyan mérjék a nők döntéshozó testületekben lévő számát. Tehát ide tartozik például a kormányzat, az igazságszolgáltatás, a politika, a menedzsment, a diplomácia. Itt eh, a tagállamoktól azt kérjük, hogy mérjék azt, hogy a médiában és a döntéshozó pozíciókban milyen a nők és a férfiak aránya. Szeretnénk a júniusi EBSCO tanácsra már egy nyilatkozott tervezetet elküldeni. Reméljük, hogy a tanács következtetéseihez ez mellékletként oda kerülhet, és reméljük, hogy publikálják is. Az EIGE pillanatnyilag egy átfogó kommunikációs stratégiát. Készít elő a pekingi platformmal kapcsolatban. És itt kulcs van, pedig eh, tudatosítási munkát is folytat. Ez eh, azonban elnökségünk másik feladataira is eh, ráirányítja a figyelmet. Most az Európai Bizottság irányelv tervezetére gondolok, amely a nők vállalat vezetésben elfoglalt helyére utal. Reméljük, hogy ezen a téren haladást érhetünk el az elnökségünk alatt. Már sok mindent sikerült megvalósítani ebből a dologból. Néhány tagállam már kvótákat is alkalmaz a nők vállalatvezetésben elfoglalt helyéről. Mások, és Írország is ide tartozik, még mindig egy jegyű számban képviselte csak nőket a vállalatvezetésben. Az Európai Parlament és a tanács jelezte, hogy a döntéshozatalban létfontosságú a nemek közötti egyenlőség. Látjuk, hogy pszichológiai és üzleti, gazdasági hozadéka is van annak, hogyha megvalósul a nemek közötti egyenlőség a vállalatok vezetésében. A kutatást támogatják nem csak európai, hanem Egyesült Államokból származó adatok is. Ide tartoznak politikai dokumentumok, tudatosítási kampányok. Hiszen a kvóták mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy több nő kerüljön döntéshozó helyzetben a vállalatoknál. Azonban még mindig nagyon különböző a helyzet a különböző tagállamokban. És a pillanatnyi helyzet azt mutatja, hogy a nők aránya növekszik. Éppen ezért a bizottság most új intézkedéseket szeretne javasolni. Az európai szerződések egyértelműen fogalmaznak a foglalkoztatásban meglévő nemek közötti egyenlőségről. Utalok itt a szerződések 157-es cikkére. Az Európai Unió a 8-as cikkben is hangsúlyozza, hogy az Európai Unió feladata, hogy megszüntesse a nők és férfiak közötti egyenlőtlenséget. A ciprusi elnökség eh, a december 6-i EBSCO tanács alatt eh, egy munkaebédet szervezett, amely ezzel a témával foglalkozott. Nem titok, hogy eh, erről a témáról megoszlanak a tagállamok véleményei. Néhányan kvótákat akarnak, néhányan önszabályzást. Azonban tisztességet kell biztosítanunk minden tagállamnak. A bizottság javaslata főreg arra vonatkozik, hogy átlátható legyen a vezető testületekbe történő kinevezés folyamata. Azonban azt is szeretné garantálni, hogy ne rójon plusz terheket, főleg a KKV-kra, és azokra a tagállamokra, amelyek már sikeresen léptek. A tanács szorosan együttműködik majd az Európai Parlament, de ezen irányelv tervezet esetében is. Bizakodó vagyok, hogy a tagállamok a tanácson keresztül megfelelő módon tanulmányozzák majd a bizottság javaslatát, hogy minél hamarabb megalapodás sikerüljön elérni a nemek közötti egyenlőség akíja tekintetében, és hogy erősítsük az üzleti életben a döntéshozatalt. Azonban eh, nem szabad alábecsülnünk a kihívásokat sem, amelyek ezen dokumentum haladásával összefüggenek. teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogy ennek a témának a jelentősége senki részéről sem kerül alábecslésre. A lengyel elnökség alapján a tagállamok többsége kifejezésre juttatta, hogy a parlament mindenképpen támogatni fogja a jelen gazdasági válságban a nők és férfiak egyenlőségének előmozdítását. Itt a javasolt módosítások pedig a szubszidiaritást és az arányosság elvét hangsúlyozzák. Én szeretnék utat találni, hogy megvalósítsuk ezeket a kötelezettségvállalásokat is. Nagyon fontos rugalmasnak lennünk. Folyamatos párbeszédben leszünk, de most még pillanatnyilag túl korán van ahhoz, hogy ígéreteket tegyünk, amelyeket esetleg nem tudunk betartani. Ma azért jöttem el, hogy elmondjam, hogy milyen széles skálán tervezzük prioritásainkat megvalósítani. Körülbelül 14 rendezvényt szánunk majd a nemek közötti egyenlőségnek. Nagyon ambiciózus célkitűzéseink vannak, és reméljük, hogy ezeket be is tudjuk tartani. Írország eh, már eh, nagyon régóta ambiciózus politikát folytat, nemzeti és európai szinten. Megpróbálunk proaktívan eh, hatni a nemek közötti egyenlőség megvalósulására az elnökségünk alatt, amikor lehetőségünk van. Most összefoglalva, olyan témákkal szeretnénk foglalkozni, amelyek nagyon tágtéren mozognak a nők és a média, a nők a vállalatvezetésben. Aktívan foglalkozunk olyan témákkal is, amelyek az európai gazdasági növekedést tematizálják, és pedig mindkét nem és minden korosztály számára. Ez azért van, hogy a gazdasági függetlenséget szorgalmazzuk, és maximáljuk Európa versenyképességét a globális versenyben. Az ír elnökség a nők jólétével is vonatkozik, foglalkozik majd, hogy az európai és globális kötelezettség vállalásainkat meg tudjuk valósítani. És itt ismét említeném a nők elleni erőszak elleni fellépés fontosságát. Tisztelt képviselők, kérem támogatásukat, és most örülök, hogyha kérdéseket kapok megjegyzéseket kapok, és remélem, hogy baráti, gyümölcsöző együttműködésünk lesz majd az Európai Parlament ezen tisztelt bizottságával. Köszönöm. Köszönöm szépen. I will switch over to Swedish now. Svédre váltok. Tack så hemskt eh. Köszönöm, miniszterasszony. Nagyon örülünk, hogy eljöttél hozzánk, időt találtál a szakbizottságunk számára. Az a tapasztalatom, hogy ilyenkor nagyon sok a kérdés, tehát akkor nagyon jó vitát folytathatunk majd. Most a koordinátoroknak adom át a szót, utána a képviselőknek, és utána pedig ismét miniszterasszony kap szót. Tehát nagyságrendben haladunk, hogy kapja meg először a szót. Tehát Gabriel asszony a néppárt részéről. Merci beaucoup, monsieur le président, madame. Köszönöm szépen, elnök úr és miniszterasszony, köszönöm, hogy eljött ma hozzánk köszönjük az előadását, és már most szeretnék nagyon sok sikert kívánni a céljaik eléréséhez. Valóban ambiciózus célokról van szó, de nem megvalósíthatatlan célokról. Először is szeretnék két kulcsszóra utalni, amely nagyon nagy hangsúlyt kapott az ön előadásában. Az egyik a közös megközelítés, a másik pedig a bevált gyakorlatok terjesztése. Ez a két kulcs szó nagyon fontos, stabil alapot jelent ahhoz, hogy tovább léphessünk a kérdésekben. Örülök annak, hogy az írelnökség kiemeli a nők részvételének optimalizálását a gazdasági növekedésben. A nők vállalkozásának a terjesztése, a nők munkaerőpiacán való szerepvállalásának a terjesztése rendkívül fontos, és a mi szakbizottságunk mindenképpen támogatja önöket ebben. Szeretném felhívni a figyelmet három kisebb kérdésre. Elsőként, ami a több éves pénzügyi keretet illeti 2014-2020 idején. Nagyon fontos szerintünk, hogy bizonyos ágazatok specifikus finanszírozása egyebek között az egyenlőség jogok és polgárság programja megfelelő finanszírozást kapjon. Számítunk az irelnökség támogatására abban, hogy megfelelő finanszírozást kaphasson a nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak a támogatása. Második aspektus, nagyon örülünk annak, hogy ennyire hangsúly, nagy hangsúlyt kap a nők elleni erőszak kérdése és úgy gondolom, hogy erős Európai Uniós álláspontot kell létrehozni az ENSZ ezzel foglalkozó eseményére. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ezen 2012. decemberi bizottsági anyagot nyomon kövessük, és mindent megtegyünk azért, hogy végre is hajtsuk ezen határozatokat. Ezen kívül szeretném kiemelni, hogy ami Reding asszony irányelv javaslatát illeti, egy technikai munkát említett ön, amelyre szükség van, ugyanakkor ezen irányelvvel kapcsolatban különböző gyakorlatokat láthatunk az egyes tagállamokban. Erről tudná-e tovább információt adni, hogy ez a technikai munka konkrétan mit is jelentene azért, hogy közös álláspontot tudjunk kialakítani, és biztosíthassuk azt, hogy előreléphetünk ezen a területen. Végül pedig Úgy látom, hogy az ön előadásában nem került elég hangsúlyt nem került elég hangsúly arra, hogy mit történik Európán kívül, különösen az arab tavasz utáni időszakban. Szeretnénk, hogyha garantálhatnánk azt, hogy az iránökség is továbbiakban is megvédi a nők helyzetét ezen átmeneti ö, időszakban, azért, hogy a tárgyaló ö, csapatokban a nők is képviselhessék magukat, és hogy a nőket ezen országokban meg lehessen védeni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy Gabriel asszony jó példáját követvén röviden, egyértelműen szóljanak hozzá, hogy mindenki esélyt kaphasson a felszólalásra. Thompson asszony. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönöm az előadását. Én tanulmányoztam az írnők helyzetét és történelmét, és azt láthatjuk, hogy rendkívül sokat tudtak elérni, mióta 1973. január 1-ével beléptek önök és Dánia is az EU-ba. Talán ez volt a legmélyebb változás a nők helyzetében Írországban, és valóban Európában vezető szerepet döltenek be a nők, most az írnők. Remélem, hogy a kvótákkal kapcsolatos irányelvet az irányokség végére le tudjuk zárni. Én ezen fogok legalábbis dolgozni itt a parlamenten belül. Szeretnénk, hogyha támogatnának minket, ahogy már kollégáim elmondták, a nők elleni erőszakkal kapcsolatos fellépésünket, hogy legyen egy saját EU-s irányelvünk, amelynek a az islete az Európa Tanács által elfogadott határozat lenne. Ezen kívül szeretnék valamire kitérni, amire ön nem tért ki, az irelnökség kapcsolatban lenne néhány javaslatom az elnökségnek. Javasolnám, hogy ö, ö, rendezenek meg egy szemináriumot a nők és média témájában. Ez rendkívül nagy kihívás. A médiában, hogyha megnézzük a helyzetet, azt látjuk, hogy döntő többségben férfiak képviseltetik magukat. És azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, és szeretném, hogyha önök ezt a szemináriumot megszerveznék. Ez volt a három felvetendő kérdésem. Elnök, köszönöm. Most pedig Parlonova asszonynak adom meg a szót, akit a miniszterasszony említett az előadásában. Köszönöm, miniszterasszony, köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék az igen ambiciózus célokhoz és igen, igen erős prioritásokhoz a mi szakbizottságunk területén. Örülök, hogy ismét találkozhatunk, és teljesen egyetértek a kollégáimmal, nem meglepő módon én a nők elleni erőszakkal szeretnék foglalkozni. A legegyszerűbb kérdés itt a szakbizottságunkban az az, hogy a végső szakaszához értünk el a polgári kérdések trilóguson való lezárásához, és a ciprusi elnökséggel a tárgyalásokon folytattuk ezt a munkát, és most szeretnénk a trilógust lezárni. Reméljük, hogy az ön elnöksége lezárja majd ezt a kérdést, és tud minket támogatni, hiszen nagyon fontos az Eh, európai védelmi határozat, az EPO eh, lezárása, hiszen más eh, jogalkotási folyamatokkal is foglalkoznunk el, és már most Reding asszony aggodalmának adott helyet, hogy késést szenved el ez a folyamat. Remélem, hogy az irányokség támogat minket abban, hogy felgyorsítsa a folyamatot a tagállamoknál. Második kérdés a többéves pénzügyi keretre vonatkozik, konkrétabban pedig az egyes programokra, különösen a jogok és polgárság programjában, és hogy mennyire lehet finanszírozni a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdését ezen programokban, és a nők elleni erőszak felszámolását. Reméljük, hogy önök nagyon erőteljesen vállalják azt, hogy, nem csak, hogy ne lehessen csökkenteni az ezzel kapcsolatos finanszírozást. Az utolsó kérdés pedig a legbonyolultabb, kicsit több mint egy hónappal ezelőtt került sorra az 57. ENSZ ülés a nők kérdésével kapcsolatban. Decemberben az önök nagykövete, ENSZ nagykövete kifejezte erőteljes álláspontját, hogy szeretnék, hogyha sikeres megállapodás születne ebben a témában, de ugyanolyan fontos az, hogy az EU álláspontját is képviseljük, és konzekvensen lehessen képviselni az ENSZ-nél. És még fontosabb az, hogy hogyha az ENSZ és a bizottság egy ilyen határozatban megegyezik, akkor az Európai Unió azt ratifikálja is. Azt gondoljuk, hogy legalábbis az önök nagykövete ezt elmondta, hogy az írelnökségnek vezető szerepet kell ebben a rendkívül fontos időszakban betöltenie. Reméljük azt, hogy önök képesek lesznek kötelezettséget vállalni, vagy megerősíteni a tagállamok kötelezettségvállalását ezen a területen. Elnök, köszönöm. Most Ruméra úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszterasszony. Három kérdésem, megjegyzésem lenne három témában. Esélyegyenlőség, erőszak és foglalkoztatása, ami az egyenlőséget illeti. Ön elmondta, de ezért attól még szeretném kiemelni, hogy az egyik legfontosabb irányelv az az esélyegyenlőségre kapcsolatos irányelv, a nemek, a vallás, a szexualitás attól függetlenül, és azt gondolom, hogy az ír elnökségnek nagyon nagy érdeke volt, hogy sikerüljön előrelépni. Egyetemű a kérdésem. Milyenek az esélyei annak, hogy még az irányokség alatt elérjünk itt valamit? A második kérdés az erőszak területén. Több kérdést is szeretnék felvetni, de kettőt mondanék el. Az egyik a Daphne kérdése nagyon szeretnénk, hogyha a Daphne megnevezést minél láthatóbbá tehetnénk, azért, hogy az erőszak áldozataival kapcsolatban ilyen támogatást nyújthassunk. A második kérdés pedig ezzel kapcsolatban egy további dimenzió, örülök annak, hogy erről ön is beszélt, ami a nők elleni brutális erőszak helyzetét illeti a világon, nagyon fontos, hogy ez a kérdés az egyik legnagyobb prioritása legyen az Európai Unió külső szerepállásának külső dimenziójában a világon bárhol. Legyen az a latin-amerikai, csilei ülés, ahol szintén rendkívül fontos kérdés lesz ez, és szeretném, hogyha ezt előteljesen képviselnénk. És a foglalkoztatás területéről nagyon röviden két kérdés. Az első, a férfiak nők közötti keresetbeli különbség. Tudom, hogy ezzel a kérdéssel önök is szeretnének foglalkozni, és a cél az, hogy ezt a különbséget a lehető legalacsonyabb szintre csökkenthessük. Ezen kívül szeretném a személyes véleményét megismerni azzal kapcsolatban, hogy a válságot hogyan használják fel arra, hogy csökkentsék a nők jogait a munkaerőpiachoz való hozzáférésben. Azt gondolom, hogy a válság néha csak kifogás arra, hogy visszalépjünk bizonyos területeken, ami az egyenlőséget illeti a foglalkoztatásban, az elmúlt években itt visszalépések voltak. És tudom, hogy az ír perspektívából önök nagyon specifikusan léptek fel. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy ön mit gondol erről a helyzetről. Elnök, köszönöm szépen. Az előző hozzászóló a zöldek részéről szólt hozzá, a legutóbbi pedig az ALDE részéről. Most pedig Morán Sárti asszonynak adom meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszterasszony, az előadását. Három kérdésem lenne, és szeretnék rátérni rendkívül érzékeny kérdésekre. Először is elmondta, hogy ma a fiatal nők rendkívül jól képzettek, és nagyon nagy hozzáadott értéket képviselnek. Hogyha megnézzük, hogy a munkaerőpiacra való lépésükkor mi a helyzet, azt látjuk, hogy sokkal nehezebben találnak munkát, ahogy Romeva úr is mondta, lényegesen alacsonyabb a keresetük, és szeretném ezt kiemelni, a karrierjeik, a karrierjük sokkal alacsonyabb szinten marad, mint a férfiaké. És hogyha tényleg szeretnének előrelépni a nők munkaerőpiaci és gazdasági szerepével kapcsolatban, akkor nem csak egy szegmenssel kell foglalkoznunk, hanem ezzel a hárommal egyszerre. Tehát munkaerőpiacra való bekerülés, fizetés egyenlőség, és a karrierek és az szakmai előrelépés egyenlősége. Ezzel kapcsolatban mit szeretnének tenni? Második kérdés, amit szeretnék kiemelni, hogy a válságnak milyen hatása van a nőkre. Saját kezdeményezésű jelentésünk van a parlamentben, és ennek én vagyok az előadója, itt a szakbizottságunkon belül. Komoly hiányosságok vannak, nincsen megfelelő, megbízható statisztika és adat erről a témáról. Az a benyomásunk, az az érzésünk, hogy itt visszalépés történt, és a nők rendkívül kiszolgáltatott helyzetét és státuszát még tovább uh, rontottuk a munkaerőpiacon. Tudjuk, hogy valóság a nők szegénysége, a válság csak tovább növeli ezt a szegénységet. Mit tesznek azért, hogy a tagállamoknál elérjük, hogy a válság hatása ellen fellépjenek a nők munkaerőpiaci helyzetében? Harmadik kérdés. Az európai politikai szakpolitikáknak rendkívül nagy kihatásuk lehet abban, hogy a férfiak és nők közötti munkaerőpiaci egyenlőségért küzdhessünk. Ez a lehetőségünk az Európai Szociális Alap, és én nem hallottam, hogy ön az előadásában kitért volna erre a lehetőségre a nők integrációs, munkaerőpiac integrációs politikáját tudjuk ezzel támogatni, a nők munkaerőpiacra való visszatérését, a nők szakmai kompetenciájának támogatását tudjuk ezzel elérni, és a mostani költségvetési helyzetben az Európai Szociális Alap is nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Köszönöm, hogy ha megvédi ezt az alapot, és elnök úr, szeretném elmondani, hogy Poltus Sarant térségéből jött el most hozzánk egy delegáció, és egy volt európai parlamenti képviselő hozta elő őket. Köszönöm, hogy eljöttek, és hogy így is felhívják a polgárok figyelmét az Európai Parlament munkájára. Üdvözlünk minden meghívottat. Most Estrella alelnök asszonynak a szocialista párt részéről adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterasszony. Témafelelősként az anyasági szabadság jelentésének témafelelőseként, ugye megérti, hogy rákérdezek erre a kérdésre, utaltan és az előadásában, hogy zsákutca helyzet alakult ki, és ebből a zsákutcából hogyan lehetne kivezetni az Európai Uniót. A a lengyel elnökség próbálta ezt a zsákutca helyzetet feloldani, és szeretném kiemelni a lengyel soros elnökség nagyszerű munkáját e dossziéban, még akkor is, hogyha sajnos az erőfeszítések ellenére sem sikerült az ügyet előrevinni. Megértjük, hogy milyen komoly nehézségei vannak egyes tagállamoknak a szülési szabadság kérdésével kapcsolatban. A gazdasági válság begyűrűzött az egyes tagállamokba, ugyanakkor nehezen értjük meg azt, hogy miért blokkolja magát a dossziét a tanács. Több mint két éve kéri már az Európai Parlament a jelentésemben, az általam eh, írott jelentés elfogadásával is, hogy eh, ebből a zsákutcából lábaljunk ki. Számos alkalommal kértük a tanácsot, hogy reagáljon, de nem tette meg ezt. Elutasította a tanács, hogy eh, akár informális módon és eszmecserét nyissunk a kérdésről teljes mértékben nyitottnak mutatkozunk a parlamentben a párbeszédre a tanácssal. A célunk az, hogy megoldásra jussunk, de sajnos, ahogy már mondtam, a tanács egyenlőre nem reagált a kérésünkre, és amíg ez így van, addig nem tudunk előrelépni a kérdésben. Mivel együtt döntés eljárásban döntünk a dossziéról, a bizottságnak, a tanácsnak és az Európai Parlamentnek saját felelőssége van ebben. Saját hatáskörökkel rendelkeznek, de felelőssége is az az egyes európai intézményeknek, hogy a további intézményeket tiszteletben tartsa és együttműködjön azokkal. Mindezt annak érdekében, hogy a polgárok egészének érdekeit képviseljék. A leginkább reprezentatív így női lobby NGO-k, a szociális platform is ilyenek. Nemrégiben kampányoltak a kérdésben, hogy a tanácssal megértessék, hogy a két év hosszú idő. Én még azt is hozzátenném, hogy túl hosszú idő. A tanács nem bólinthat rá egy ilyen blokkolt helyzetre, nem fogadhatja el, hogy ez így maradjon. Miniszterasszony, mit várhatunk az ír soros elnökségtől? Mi sokat várunk el önöktől, nagyok az elvárásaink, remélem, hogy gyorsan megoldást sikerül erre a válságra is találni, mert ezt a válságot valahol részben a tanács váltotta ki, igenis a párbeszédre kérjük föl a tanácsot. Ennyi, amit kérünk, hogy minnyáján kiegyensúlyozott megoldással szolgáljunk, ezek az európai családok érdekeit szolgálnák, és mind szükségleteket elégítenének ki, mind pedig igényt elégítenének ki az európai családok számára. Tudjuk, hogy a demográfiai kihívás jelentős ma Európában. A lakosság öregedik. A születési szám csökken Európában. Ez pedig azzal jár, hogy támogatnunk kell az anyaságot Európában. Az érvek számosak ez irányba. A bizottságnak meg kell értenie, a, bizt- a tanácsnak meg kell értenie, hogy itt a társadalmaink mindegyikét érintő női alapvető kérdésről van szó. Várjuk a tanácstól tehát. Várjuk, hogy ne kötelezzen minket arra, hogy egyszerűen kampányolnunk kelljen a 2014-es európai parlamenti választások előtt ebből, erről a témáról. Ha ez így lenne, akkor a tanács teljes mandátum alatt képtelennek mutatkozott volna arra, hogy egy ilyen jelentőségű dossziét felkaroljon. Miniszterasszony, ön bevezető előadásában utalt arra, hogy a tanács egyes javaslatokat nem tud elfogadni. Na de milyen javaslatokra utalt ön? És azt is elvárjuk a tanástól, hogy mutasson készséget a tárgyalásokra. Így tudunk legmegfelelőbb módon megoldásokat találni az európai polgárok elvárásainak megfelelően. Köszönöm, miniszterasszony, sok sikert kívánok munkájához a soros elnökségben. Köszönöm Boszkürt asszony az SST részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm miniszterasszony bevezetőjét. A bevezetőjében már említette, hogy a nők elleni erőszak ellen szeretnének fellépni. Mi is láttuk már a programjában, amikor az erőszakról van szó, akkor itt most áttérnék a női nemi szervek megcsonkításának témájára. Nem csak Írország volt nagyon aktív nemzeti szinten ezen a téren, hanem az Európai Unió is kötelezettséget vállalt, hogy többet tesz ezen a téren. Tehát a kérdésem önhöz az lenne, hogy ez hogyan tükröződik majd vissza az eh, ír elnökség munkájában, a kormánya támogatja az Európai Uniót, hogy a témában haladás történjen, és hogyan szeretnék gyakorlatilag megakadályozni azt, hogy a nők nemi szervét megcsonkítsák. Második kérdésem, a horizontális antidiszkriminációs irányelv. Raméva úr is rákérdezett. Szeretném megkérdezni, hogy mik lesznek itt a konkrét lépések az ír elnökség alatt. Főleg itt a többszörös diszkriminációra gondolok, hiszen ez is nagyon gyakran összefügg a nemek közötti egyenlőtlenséggel. Köszönöm. Köszönöm. Kráca asszonyhoz fordulok, néppárt. Köszönöm szépen. Elnök úr. Miniszterasszony. Köszönöm, hogy eljött hozzánk az elnökség elején, hiszen nagyon fontos lehetőség számunkra most. Az elmúlt időkben megmutatkozott, hogy ez egy nagy kihívás az elnökség számára. Hiszen szükség van arra, hogy előre jussunk az Európai Unióban. Szükséges megfelelő eszközöket, forrásokat találni, hogy megvalósítsuk a gazdasági és szociális kohéziót. A nőket pedig ez a kihívás nagymértékben érinti. Ők állnak ezen ambíciók központjában. A kollégák szóltak itt a női vállalkozásokról, a vállalkozó nőkről. Ez pedig eh, az egész Európai Unióban egyre fontosabb téma. Tisztában vagyunk ezzel. Szükségünk van a női vállalkozók hozzájárulására a gazdasági növekedés beindítása érdekében. És nagyon fontos a vezető testületekben, az igazgató tanácsokban eh, is a nők helye. Különféle irányelveket, különféle más jogszabályokat tervezünk ennek érdekében. 2011. júliusában eh, én felelős voltam egy jelentésért. És pont ez volt a témája a nők szerepének előmozítása az üzlet világában. Itt néven neveztük célkitűzéseinket, többek között a kötelező kvótát. És hogy milyen politika várható el a vállalatvezetésektől. Annak érdekében, hogy a nők minél nagyobb számban vezető pozícióba kerüljenek. Tehát itt van olyan ország, amely kvótát szorgalmaz, van olyan ország, amely az önszabályzásban hisz, vagy más mechanizmusokat valósít meg. A bizottság irányelvei alapján szorgalmazta a jó gyakorlat cseréjét. Igenis létezik jó gyakorlat, jó jogalkotási gyakorlat az Európai Unióban, azt szeretnénk, hogyha az Európai Unióban mindenhol azonos lenne a helyzet, és ne csak néhány jó példánk legyen. Nagyon sok technikai jellegű dolog is van. Amikor itt a különféle struktúrákról, különféle tipológiákról van szó a cégek esetében, hiszen ez változhat országról országra mindenképpen együttműködünk majd a jogi bizottsággal is, hogy hogyan tudjuk jogszabályokkal előmozdítani ezt a témát. Hiszen ez egy olyan dolog, amely kiérdemli figyelmünket, és szeretnénk együttműködni az elnökséggel annak érdekében, hogy a technikai problémákat megoldjuk. Szeretnénk garantálni, hogy a legjobb gyakorlat az egész Európai Unióban valóság legyen. Na, egy másik megjegyzésem is lenne. Ennek a válságnak a nőkre gyakorolt hatásához van köze. Hiszen eh, a nők nagyon kitettek a munkaerőpiac változásainak. A munkanélküliség elsősorban a nőket érinti, és eh, ez pedig ismét kihat a közegészségre hiszen a válság miatt az emberek egészsége is romlik. Itt a közegészségügy tekintetében, a nők egészségének tekintetében rosszabbodtak a dolgok. Köszönöm. Most Kleveti asszony kap szót. Domnule președinte, doamnă ministru, bună ziua, bine ați venit la Tisztelt Elnök úr, köszönöm. Üdvözlöm Brüsszelben. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem önök, önt. Újra találkozhatom önnel és delegációjával. Annak idején Dublini látogatásom során már első alkalommal találkoztunk. Nagyon sok sikert kívánok önnek a munkájához, és biztos vagyok abban, hogy az elkövetkező fél évet eh, erős hölgyként valóban kihasználja majd az elnökség eh, során. Legutóbbi alkalommal is láttam, hogy még mankóval eh, jött el hozzánk, de mégis itt van velünk, és köszönöm minnyájunk nevében, minden jót kívánok. Engedje meg egy, egy kérdést, hadd vessek föl. Ma, véletlen vagy sem, három olyan téma van a napirendünkön, amely igen nagy fontossággal bír. Először is a megfelelő, fenntartható, biztonságos európai nyugdíjak menetrendje. Ez a kérdés, tudom, hogy a bizottság számára, milyen fontos szakbizottságunk számára is, igen nagy jelentőséggel bíró témáról van szó. Az elnökség, az ír elnökség ö, ö, támogatását is kérem. A Vilniuszi Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetéhez is kérem a támogatását az elnökségnek. Megint csak véletlen vagy sem, de én vagyok a téma felelőse, a jelentés témájának felelőse, és bizony az intézmény költségvetésének csökkentésére történt kérés, és hát ezzel nem tudunk egyetérni, mert nagy fontosságú ez az intézet, nem lehet megvonni forrásokat tőle harmadik jelentés pedig a 2011-es általános költségvetés mentesítésével foglalkozó véleményről van szó, vagyis jelentésről. Reméljük, hogy további megjegyzéssel sem a bizottságnak nem kell élnie, sem pedig a számbevőszéknek, mert ma még bizony vannak a jelentésünkben mm, megjegyzések. Ami a gender budgetinget illeti, mármint a költségvetés nemi egyenlőség szempontjából való meghatározását, hát remélem, hogy ettéren is mindent megtesznek. Bastos asszony a néppárt részéről az utolsó képviselő, aki szót kért. Köszönöm szépen. Először is köszönöm az írelnökségnek a jelenlétet. Üdvözlöm miniszterasszonyt körünkben. Teljes jegyzéket készített azon problémákról az, elnök, a, a, az elnökség képviselője, amely a nőket érinti. Először is a több éves költségvetés különösen a jogok és polgárság fejezet finanszírozási kérdései. Ami a nők elleni erőszak költségvetését illeti, magam a DAFNI program értékelésének jelentését állítottam össze, és 2011-ben a DAFNE program rendkívül sikeres volt. Az NGO-k a tagállamokban jól ismerik ezt a programot, ezeket a programokat, amelyeknek célja, hogy a nők elleni erőszak ellen küzdjenek. Itt nem csak a nőket, hanem a fiatalokat és a gyermekeket is sértettekként soroljuk. Az aggályos a parlament számára, hogy ezen Daphne program jövőbeli finanszírozását hogyan képzeli el majd a több éves pénzügyi keret. Ez, mint említettem, a jogok és polgárság fejezet alatt kerül nevesítésre. Miniszterasszony, mit tesz majd annak érdekében, hogy a program finanszírozása ne csökkenjen az elkövetkező programozási időszakban? Nagyon fontos számunkra, hogy a Daphne finanszírozása ne csökkenjen. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy a gazdasági és társadalmi válság, amely a tagállamokat sújtja, még súlyosabbá teszi az erőszakos cselekményeket és fejleményeket. Aztán a nyugdíjak kérdését, valamint a nyugdíjjogosultságok elszámolása, mármint a háztartási munka elszámolása a nyugdíjjogosultságban. Ennek kérdésével kapcsolatban tudjuk, hogy a nők gyakran gyermekeik nevelésére, családtagjaik gondozására időt áldoznak, és nem aktívan munkahelyen töltik el idejüket Ön szerint eh, be kell-e számolni az így módon eltöltött éveket a nyugdíjjogosultsági időszakba? Ismerjük a válság negatív hatásait, eh, a társadalmi, gazdasági eh, válság hatásait a nőkre. Miniszterasszony ismer olyan tagállamokat, amelyeket a trojka ellenőrzés alá vont, Portugália is, Portugália is ilyen ország, az én országom, katasztrofális kihatással van a válság és a megszorító intézkedés csomaga társadalomra, de a nőkre még inkább, hiszen a társadalmi kirekesztés áldozatai a nők, az ír soros elnökség specifikus ajánlásokat kíván-e megfogalmazni a megszorító csomagok tárgyát képező országok számára. Utolsó a sorban Hannibal asszony lesz, mert utána ö, miniszterasszony kíván reagálni. Valóban rövid leszek, itt inkább kérdésről van szó. Tudom, hogy Írországban egy új törvény van a prostitúció ellen, elég eltérőek a vélemények. Egy picit lenne kedves az ír prostitúció elleni törvényről nekünk szólni. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, minden képviselőnek a kérdéseket. Most pedig megadom Lynch miniszterasszonynak a válaszadásra, megjegyzések megosztására a szót. Öné a szó, miniszterasszony. Igen, a legjobb hagyományok értem. Az utolsó kérdéssel kezdem. Nincsen ilyen törvény, nincs új törvény a prostitúcióval kapcsolatban. Természetesen van törvény a prostitúcióval kapcsolatban, mint minden országnak, de amit pillanatilag teszünk az az, hogy gondosan megvizsgáljuk a konzultációs lehetőségeket. Mindkét oldalal konzultálunk, mindkét résszel tárgyalunk, tehát azokkal, akik a szexiparban dolgoznak, And I think we know we're talking about... és azokkal, akik foglalkoznak a bűnügyi kihatásaival ennek a világnak. Tehát nagyon komolyan vesszük a témát, és egyrészt nagyon fontos az, hogy minden érintettel beszéljünk, de remélem, hogy elmozulás lesz majd az ír kontextusban. Tehát új jogszabály nincs. Tehát néhányan eh, konzultációt szeretnek szorgalmazni, megvan a konzultáció. Ez az egyik. Most az egész gazdasági kérdéskörrel szeretnék foglalkozni, hiszen óriási témakör, nem csak a jelen lévők számára is. És nem csak azért, mert Írország a soros elnök a tanácsban, de természetesen mindig összekeverednek ezek a dolgok. Amikor egy ország átveszi az elnökséget. Természetesen a trojka kölcsönéből profitáltunk sokat, nem a segítségből. Mi vagyunk az első olyan ország, amely belép ebbe a programba, és remélhetőleg mi leszünk az első, aki kilép belőle. Tehát megpróbáljuk megvédeni a legsebezhetőbbeket, a legkeményebb kihatásoktól. Természetesen az emberek szenvednek a gazdasági visszaeséstől, de megpróbáljuk a legkitettebbeket, a legsebezhetőbbeket védeni. Tudjuk, hogy nagyon sokan szenvednek. Amit azonban meg kell tennünk, az az, hogy amennyiben a foglalkoztatásról van szó, akkor a nők ne szenvedjenek többet, mint a férfiak. És ebben a tekintetben nagyon alaposak szeretnénk lenni. Azt szeretnénk, hogy programjaink legyenek nem, nem csak Írországban, hanem az egész Európai Unióban ilyen programokat kell létrehozni. Nagyon sok ismeret van, nagyon sok tapasztalat. Ide tartoznak a vállalkozások is, hiszen bátorítan kell a nőket, hogy minél nagyobb számban vállalkozzanak. Általában Írországban azokat képezzük ki leginkább, akiknek a legkevesebb esélye van a foglalkoztatásra, tehát ezt valahogy meg kell fordítani hiszen általában a legjobban képzettek nem érik el a csúcsot a saját szakmájukban. Bizonyos téren elérik, bizonyos téren nem. A fizetések között meglévő különbség, a bérszakadék egy nagyon összetett dolog. Nagyon egyszerűnek néz ki, de nem az. Hogyha valaki bármilyen munkát vállal, és ön nagyon helyesen mondta az, hogy mi, milyen érzések vannak. Itt van egy munkahely, itt van egy munka, itt van a bértáblázat, ezt fogom kapni. Ez után kezd a szakadék mélyülni. A foglalkoztatás kontextusában. És hogyan biztosítjuk, hogy az emberek több információt kapjanak, hogy hogyan érjük el, hogy a munkáltató ne tartsa vissza az információkat, és hogyan lehet egy ilyen bizalmi viszonyt kialakítani. Itt a, a foglalkoztatási struktúrákkal van probléma. Én szilárdan meg vagyok győződve róla, hogy amikor eldöntünk egy kérdést, hogy együtt haladunk előre, akkor ezt nagyon jól tesszük. Úgy gondolom, hogy olyan területekre kell koncentrálni, amelyek megvalósíthatók. Minden elnökség tudja ezt. Hat hónapról van szó. És tovább adjuk az anyagot, de, de egy picit úgy adjuk majd tovább az anyagot, hogy egy kis haladást elértünk. Hova, hova szeretnénk eljutni? Hol vannak a hangsúlyok? És amíg előre haladunk, addig jó, és erre kell koncentrálnunk. Ezért említettem ma reggel, és ellentmondó tanácsokat kaptam. Például itt a szülői szabadság esetében. Most szóljunk róla, ne szóljunk róla, szóljunk, ne szóljunk. Tehát, hogyha nem szólunk róla, akkor valaki más tematizálja. Úgy döntöttük, hogyha Előre haladhatunk ebben a témában. Akkor kell, hogy meggyőződésünk legyen, kell, hogy akaratunk legyen, hogy együttműködjünk. Ez az, ez az egyetlen oka. Nem kell foglalkozni a kérdéssel, de kellene. És ez különbség. Kellene foglalkozni a kérdéssel. És úgy gondolom, hogy akarat van az együttműködésre akkor folytatjuk a párbeszédet. És ha folytatjuk a párbeszédet, akkor találunk is megoldást. A szubszidiaritás, tagállamok, felelősség nagyon lényeges kérdés. Na, nagyon fontos számunkra Írországban, hiszen nagyon kis ország vagyunk. És messze vagyunk a legtöbb európai országtól. Tehát nagyon tudatában vagyunk annak, hogy határozottnak kell lennünk. De mindenképpen előre kell mozdítanunk a témát, hogyha van akaratunk. És amennyiben nincs akaratunk, nem tudunk előre mozdulni. Meg kell, hogy legyen az együttműködésre irányuló akarat. De vannak olyan országok, amelyek kevésbé fejlettek, mint mások, és más országok pedig nagyon jól teljesítenek ezen a téren előre kell mozdítani a témát. De garancia kell arra, hogy van akarat, hogy előre mozduljunk. Mondhatok hogy nem. De úgy gondolom, hogy pillanatnyilag nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy a jelenlegi visszaesés ellenére is fényt lássunk Európában. Tehát, hogyha meg tudjuk szerezni az együttműködési akaratot, akkor együtt tudunk működni. Nem, nem az ígéretekről van szó. A foglalkoztatás kérdése, a nők foglalkoztatásának kérdése nem egy téma. Itt van egy dokumentum, amely négy területre foglalkozik de szerintem túl sok, de ez a munka Itt van a fogyatékosság, az egyenlőség, idősek és mentális egészség. De szerintem ezek jól összefüggenek. Szerintem jól összefügg ez a négy téma. De ezen a négy területen az elmúlt másfél év alatt megpróbáltam egy kormányzati megközelítést kialakítani, hogy hogyan foglalkozzunk ezzel. Tehát, hogyha idősekkel foglalkozunk, akkor ez nem csak a szociális védelemről szól. Ez a foglalkoztatásról is kell, hogy szóljon, közlekedésről, a lakhatásról, és nagyon sok minden összefügg még. Tehát, hogyha a nők foglalkoztatásáról van szó, akkor ez nem egy téma. Ez nem arról van szó, hogy kevés a foglalkoztatás. Itt nagyon sok minden összefügg ezzel. Összefügg a szülői szabadsággal, a gyermekgondozással összefügg az oktatással, és ezeket mind egymással összefüggésben kell megvizsgálni. És ugyanez a bér szakadék problémája is. Hiszen lehetővé kell a nőknek tenni az, hogy családjuk legyen, és visszatérjenek a munkavilágába. Tehát szükségünk van arra, hogy realisták legyünk, de Együttműködésre is szükségünk van. És vegyük azt a tényt figyelembe, hogy néhány tagállam már nem annyira előre haladott, mint a többiek ilyen témákon belül. Nők elleni erőszak. Hmm, nincs itt olyan toleranciám, mint más témák tekintetében. Hát a nők elleni erőszak az egy olyan dolog, amit, amit nem lehet tolerálni. És itt nagyon szigorúnak kell lennünk az ENSZ-ben. E látnunk kell. Látnunk kell, hogy mindenkinek meg kell mutatnunk, hogy komolyak vagyunk. Hiszen, hogyha komolyan foglalkozunk a problémával, például a bérszakadékkal is, felmerül a kérdés, hogy miért? Igen, igen, igen nem, nincs rendben, hogy létezik a nők elleni erőszak, és nagyon keményeknek kell lennünk. Az európai védelmi határozat, szerintem az elnökségünk alatt ezt befejezzük, ezt a témát. Nem tudom garantálni, de nagyon-nagyon keményen dolgozunk. Hiszen egy gyakorlati lépés, hogy hogyan védhetjük meg a nőket. Tehát, hogy nem kell mindig-mindig elmenni mindenféle szervhez. Itt, itt ez több, több dologról szólhat, gyermekgondozásról, foglalkoztatásról, de ez azt is jelenteti, hogy meg akarunk szabadulni egy erőszakos személytől. Ez pedig egy nagyon gyakorlatias lépés, egy nagyon észszerű lépés. És ez egy védelmi lépés. És itt arról van szó, hogy elismerjük azt, hogy van akarat az együttműködésre. Hiszen a világ egy nagyon kis hely lett. Együtt kell működnünk ezekben a témákban. Szerintem minnyáján nagyon komolyan vesszük ezeket a témákat. elképzelhető, hogy különböző megközelítéseink vannak, de nagyon komolynak kell lennünk. A női nemi szervek megcsonkítása nagyon keménynek kell lennünk. Ez egy olyan téma, ahol ismét nagyon komolynak, nagyon szigorúnak kell lennünk. Hiszen itt egy, egy teljesen egyértelmű, borzalmas bűncselekményről van szó. És nagyon keménynek kell lennünk ezen a téren. És mindenképpen szükségünk van arra, hogy állandóan téma legyen ez. Elfogadhatatlan, hogyha erről nem szólnak. És vannak tagállamok, amelyek már nagyon kemény törvényeket vezettek be. A nyugdíjak kérdése. Ez egy olyan kérdés, amely egész Európát minnyájunkat érint. Ez egy olyan téma, ahol szükség van az együttműködésre, mindenképpen meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen lehetőségei vannak annak, hogy a nők folytassák a karrierjüket, és folytassák a gazdaságban betöltött szerepük gyakorlását. Nagyon komolyan fogunk ezzel a témával is foglalkozni. Nem vagyok biztos benne, hogy ez az állampolgársági kérdés előre halad. It is the budget has been negotiated. Igen, központilag kerül megtárgyalásra a költségvetés, és ennek haladnia kell, ennek előre kell haladnia. Hiszen a ma megtárgyalt témák olyan témák, amelyek minnyájunkra vonatkoznak. Tehát nem csak a FAM bizottságot, ez minden bizottságot érdeklik az Európai Parlamentben. Tehát haladás kell. Mi támogatjuk a bizottság javaslatait, bár, mikor, bárhol is látjuk azokat. Már beszéltem a CSV-ről, a nők státuszának konferenciájáról. Nagyon kemény európai álláspontot kell kialakítanunk, hiszen szükségünk van az ENSZ-re, hogy lehetőleg nagyon erős legyen. Nők elleni erőszak, ezzel foglalkoztam, antidiszkrimináció, megígérhetem, hogy lezárjuk a munkát. Ez egy nagyon lényeges dosszié, és mindenképpen prioritást fog kapni. Főleg a fogyatékosság tekintetében is, hiszen itt is felelős vagyok. És hogy védjük a fogyatékosokat a jelenleg még meglévő diszkriminációtól. A válság kihatása az írnők helyzetére. Úgy gondolom, hogy uh, itt ismét garantálni kell, hogy az embereket a lehető legjobb módon védjék. Másrészt, hogy is mondjam, ne, ne avatkozzunk annyira bele a válságba, úgy, hogy ne engedjük meg az országoknak, hogy kijöjjenek a válságból. Ki fognak lábalni a válságból. De csak is akkor, hogyha mindenkinek jó alapja van. Csak is jó alapokra építkezhetünk. És ez lehetőség minnyájunk számára. Hogy a dolgokat helyre tegyük? Hiszen ahogy az országok kilábalnak a válságból, úgy szilárd alapokat hoznak létre, amelyen folytatni lehet az építkezést. És ez csak is úgy lehet megtenni, hogyha látjuk, hogy válság van, bizonyos dolgokat most nem lehet megtenni, azonban továbbra kell tekintenünk. Yeah, okay. Igen, már szóltunk a férfiak-nők fizetésének különbségéről. Köszönöm szépen, ennyit. Oh, most svédül fejezem be. Köszönöm szépen. Rengeteg kérdés, rengeteg megjegyzést hallottunk. Hát eh, mi egy nagyon aktív bizottság vagyunk, és nagyon izgalmas elnökség előtt állunk, és eh, kíváncsiak leszünk, hogy mi lesz New Yorkban a CSV ülésen. Négyen, öten megyünk majd el a szakbizottságból. Remélem, hogy előtte és alatta is nagyon jó lesz majd az együttműködésünk. Tehát ott leszel te is, hallottuk. Nagyon örülünk, hogy meg vagyunk egymás számára. Tehát jó, hogy eljöttél, és sok sikert kívánok az ír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 akkor most kezdjük a szavazást. So please take a seat. And if you want... Kérem foglaljanak helyet. Extremely free to do that outside. Ha bárki beszélgetni szeretne, azt nagy örömmel teheti a termen kívül. elektronikusan fogunk szavazni. Az Európai Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2011 évi mentesítésével kapcsolatban Kliveti asszony szeretne hozzászólni? Thank, thank you very much, uh, President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, azt gondolom, hogy nagyon fontos jelentésről van szó. Oh, do you want me to speak <laughs> Romanian? Szeretne, hogy hozzászóljak, vagy sem? Nos, tehát, annyit szeretnék elmondani, hogy én azt szeretném, hogyha az általam javasolt formájában fogadnánk el, szavaznánk meg a jelentést, mert ez jó üzenet lenne a szakbizottság részéről arra, hogy az EU-t bátorítsuk, hogy foglalkozzanak a nemek közötti kérdések megfelelő finanszírozásával a következő időszakban. Elnök, köszönöm. Akkor megkezdjük a szavazást az ötös módosítóval. Mellette, ellene, tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Akkor az egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilencest visszavonták, Végső szavazás, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Tizenhármas pont. 2011 évi mentesítés, harmadik szakasz bizottság egy módosító van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Végszavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. We then move to uh, item number 14, and that's the 14-es pont. A nők és lányok elleni erőszak valamennyi formájának felszámolása és megelőzése tekintettel a nők helyzetéről tárgyaló ENSZ bizottság 57. ülésére. Szóbeli választ igénylő kérdés először, ez egy rövid lista. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni fogjuk. Egyes módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A hatost visszavonták. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9 mellett, ezt visszavonták, 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Végszavazás. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalás tervezett 9-es módosítója mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 11. Ez csak egy nyelvi módosítás, erről nem kell szavaznunk, tehát jön a szóbeli módosító, a törlésről. Ellenzi-e valaki azt, hogy ezt a szóbeli módosítót megszavazhassuk? Nem, akkor szavazzunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a négyes módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös. Részenként szavazunk. Első részről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Nehezen látom a különbséget, úgyhogy ezt ellenőrizzük. Második részt elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Szóbeli módosító. Bárki ellenzie, hogy ezt a szóbeli módosítót ö, napirendre vegyük? Nem, akkor szavazunk. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Újabb szóbeli módosító. Bárki ellenzi ezt? Nem. Akkor szavazzunk a szóbeli módosítóról mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Most végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, elnézést. Elnézést, a szocialisták. Két szavazat a szocialisták részéről, de amúgy is mindegy. Mm, no. Akkor még egyszer megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést, még nem, még nem, még mindig várunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenötös pont. A többéves pénzügyi keret előkészítése az EU afrikai, karibi és csendes óceáni országokkal és tehát tengeren túli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozóan, stb. Az előadó szeretne hozzászólni? Akkor, ha nem, akkor kezdjük a szavazást. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk. Akkor ellenőrizzük a 27-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 20, 7 ellenében elutasítva. Igen, felvettem ma a szemüvegemet. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es részenként szavazunk, három részből áll ez. Első részről mellette, ellene, tartózkodás. Ezt nehezen látom, akkor ellenőrizzük az első részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A két elsőt ellenőrizzük. No. 32-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor mostantól kérdezem, lehetséges-e az összes többi módosítót blogban szavazni? Rendben. Akkor nem, nem, van ellenvetés? Rendben, 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk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 Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. Köszönöm szépen. Nem sokára folytatjuk az ülést, utána, még várunk egy kicsit utána, kettő percet, utána folytatjuk.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

tökéletes lehet. Oké, okay, Doa, Akkor most szeretnénk folytatni az eh, ülésünket, és a 16-os ponttal folytatom. Ez a nők EU-n belüli oktatás és foglalkozási mobilitása. Maximum fél óránk van a kérdésre. Először is természetesen az eh, előadó kap szót, Ronculli asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm. Elnök úr. Egy kis bevezetést adnék, utána pedig a tartalommal kapcsolatban részletesebbek leszünk. Nagy kihívások előtt áll Európa, hiszen meg kell nyitni teljes mértékben a határokat a munkaerő ellen. Azonban még mindig megvannak az akadályok a mobilitás tekintetében. Hiányosság is vannak a nyelvtudás tekintetében elsősorban. Ezen kívül nincsen elégséges lehetőség arra, hogy mindenki összeegyeztesse a munkahelyet a családdal. És más területek is érintettek, tehát a határokon átnyúló mobilitásról szóló információk nagyon korlátozott számban hozzáférhetők. Ezt mindenképpen jelenten, eh, mindenképpen javítani kell, és eh, szorgalmazni kell a határokon átnyúló munkavállalást. Ehhez pedig a jelenlegi oktatási rendszereket is át kell alakítani. Nagyon fontos az, hogy eh, az oktatás reagáljon a munkaerőpiacra. Ezen kívül az élethosszig tartó tanulást is szorgalmaznunk kell az állandó továbbképzések rendszerét. A egyik legfontosabb célkitűzés az Európa 2020-as agendában az, hogy a nők foglalkoztatása 75%-ot érjen el, és pedig a 20 és 60 név közötti korosztályon belül. Egyre többen vannak azok, akik magas szintű képzést kapnak, a lehető legmagasabb szintű képzést. Éppen ezért nagyon fontos a nők számára az, hogy nők el tudjanak távozni a munkerőpiacról, amikor családot alapítanak, és utána visszatérhessenek. Nagyon fontos a nőknek lehetővé tenni ezt. Ezt többször láttuk már. Itt nagy pozitív fejlődést is látunk, és ezen kívül szorogalmazni kell a humán tőkébe történő befektetéseket, főleg azokon a területeken, ahol a nők produktivitása érdekelt. Ezt az anyagot különböző pontokra osztottam. Az első a bevezetés. Itt az a lényeg, hogy az európai polgárok alapvető joga, hogy másik európai tagállamban vállalhassanak munkát. A munkaerő mobilitása és ennek a hozzájárulása a növekedéshez következő fontos téma. Meg kell néznünk, hogy az európai állampolgárok hogyan élhetnek mobilitásukkal. Hiszen, hogyha a mobilitás nem garantált, akkor ez gátolja a növekedést. A nemek közötti egyenlőtlenség sajnos még mindig jelen van a munkaerőpiacon. Nagyon fontos az, hogy szorgalmazzuk az élethosszig tartó tanulást, és hogy összeegyezhetethetővé tegyük a munkahely és a család meglétét. Itt néhány pontban hangsúlyozunk azt is, hogy a nemek közötti egyenlőséget is szorgalmazni kell, a munka erőpiacon meglévő diszkriminációt csökkenteni kell, fel kell lépni ellene. A nemzeti jogalkotásban is szorgalmazni kell az európai mobilitást. Elég gyakran hangsúlyozásra kerül, hogy nők gyakran azért mennek külföldre, mert olyan munkát találnak, hogy minden szerződés nélkül háztartási alkalmazottak legyenek, beteggondozók legyenek. Ez pedig illegális, mert semmilyen védelemben nem részesülnek. Nagyon gyakran alacsony szinten kapnak csak munkát a külföldön munkát vállaló nők. Itt státuszukról, bérükről van szó, amelyek ugyanúgy alacsonyak. A bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy a nők zaklatását is szüntesse be, lépje, lépjen fel határozottan ellene. Itt közvetlen és közvetett diszkriminációról van szó, itt főleg a bevándorló munkaerőknél. Létre kell hozni nemzeti kontaktpontokat a mobil munkavállalók számára, ahol információkat kaphatnak jogaikról. Nagyon fontos az átláthatóság, például a bérek esetében. Azért, hogy ne lehessen senkit sem kihasználni. Felszólítjuk a tagállamokat, hogy strukturális szolgáltatásokat nyújtsanak gyermekeknek. Hiszen elég gyakran az van, hogy a nők családjukkal együtt mennek külföldre, hogy munkát vállaljanak. Tehát ez is nagyon fontos, Mm, ugyanígy említhetném a nyelvtanfolyamok fontosságát a külföldön munkavállalóknak, hiszen a nyelvismeret hiány általában a mobilitás legnagyobb akadálya, és ez a legnehezebb is, amelyet át lehet hidalni. Szakmai kurzusokról, továbbképzési formákról is beszélhetünk. Éppen ezért kell szorgalmazni az élethosszig tartó tanulást a munkaerőpiaci mobilitás értekében. Támogatnunk kell az Erasmus-t és a hasonló ösztöndíjas lehetőségeket. Azt szeretnénk, hogy a tagállamok erőteljes mértékben támogatják az egyedül, tehát az, a tagállamok a nőket támogatják, az egyedülálló nőket támogatják, a fogyatékossággal és egyéb más diszkriminációnak kitett helyzetben lévő nőket. Ezen kívül emlékeztetnék arra, hogy a módosítók határideje január 29-e 12 óra. Február 18-19-én szeretnénk megvitatni a módosítókat, és más, március 20-áig várjuk a kompromisszumos javaslatokat. A plenárison pedig májusban szavazunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az első felszólaló Nevedalova asszony. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, v prvom rade by som povedala, že správa pani spravodajkyne Ronzuli je naozaj veľmi dobre pripravená, som veľmi spokojná. Köszönöm szépen, először is azt szeretném mondani, hogy nagyon jó munkát végzett a téma felelőse, és kevés dolgot szeretnék csupán hozzáadni még. Látom, hogy hangsúlyt helyezett e, e, az olyan akadályokra, amelyeket el kell hárítani. Nagyon sok ilyen akadály létezik még a munkaerőpiachoz való hozzáférés területén, és amikor a munkavégzésről beszélünk, tudjuk, hogy külön figyelmet kell fordítani a nők munkahelyi vezető testületekben való szerepvállalására. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban külön kihangsúlyozza az előadónk, a nők helyzetét, amikor anyasági szabadságra mennek, a kilences cikkben kimondja, hogy a tagállamoknak támogatniuk kell azon nőket és férfiakat, akik a férjükkel, partnerükkel, feleségükkel, gyermekeikkel külföldre távoznak, és hogy megfelelő gyermekgondozási struktúrákat kell számukra biztosítani a tizedik cégben, a nyelvi kurzusokra utal az előadó, amikor külföldre távoznak a házastársak, az ilyen nyelvis, nyelvórák fontosak hogy az adott társadalomba beilleszkedhessenek a nők, és ezt a részt nagyon szeretem a jelentésben, ezeket támogatni is fogom. Ha lehet, akkor részletekben menőbben is utalnék néhány gondolatra, a mobilitást egyre inkább kell támogatnunk, egyre több ugyanis az a nő, aki munka keresés szempontjából megy külföldre, nem csak a partnereit, férjét, fiatal nőként kíséri külföldre, a nő, hanem általában ápolni például külföldre látogatnak, ott keresnek munkát, fiatal nőkről van szó, és akkor az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést is ki kell emelni a nők számára. Valóban a vállalkozói vezetőtestületekben való részvételt támogatni, bátorítani kell. Egy másik dolog is, amire utal az oktatási mobilitás szintjén az előadó, de nem csak az Erasmus programra szeretnék én itt most koncentrálni, az egyik bekezdésben erre utal az előadó, de a Comenius és más európai programokat is ki kellene emelni, nevezetesen a tanári mobilitást, amelyek ezen mobilitásnak csak előnyre válhat az ilyen tapasztalat. Itt most csak egy példával éltem. A programmal kapcsolatban egy újra is utalhatnánk, amely mindezen úgynevezett Europe programra is utalhatnánk, amikor a mobilitásra ról beszélünk, tehát az összes ilyen mobilitási programot lehetne közösen nevesítenünk, és így frissíthetnénk a jelentés tartalmát. Tegnap utaltunk azon ö, egyetemi ö, ö, hallgatókra, akik tanulmányaik végén 60%-ban lány hallgatók, valóban nagyszerű teljesítmény ez, de ezen egyetemi diplomával rendelkező fiatal hölgyeknek az egyetem padjait elhagyva is biztosítani kell a munkavállalás lehetőségét. Szeretnénk támogatni a fiatal ö, diplomásokat, hiszen 60 százalékuk az egyetemet végzetteknek nők viszont csak 40%-a ezen fiatal diplomás nőknek talál munkát, megfelelő munkát, és erre is kellene utalni a jelentésben. Tegnap szintén utaltunk már erre, és most is ismételném, amikor a mm, nők anyasági szabadságáról beszélünk, akkor egyfajta nem tudom, ha tegnap jól emlékszem, akkor a munka megosztásának, vagy részmunkaidős munkalehetőségeknek az esélyére utalt az előadó, hogy idős hölgyek, nyugdíjas nők is besegíthetnének, de nem csak a nőket kellene itt nevesíteni, hanem a férfiakat is. Majd meglátjuk, hogy hogy fogalmazunk. Köszönöm szépen, és várom az együttműködést, és gratulálok már most is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Blinka Viecsata asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék Rozuli asszonynak mondani a nagyon jó jelentéséért. Egyetértek azzal, hogy még mindig létezik a nem, nemi alapú munkahelyi szegregáció, és a nők pályafutására, a bérére, a munkahelyi megelégedettségi rátára is kihatással van ez. Néhány megjegyzést engedjenek meg a jelentéssel kapcsolatban. Először is úgy vélem, hogy a nők ö, oktatása, integrációja és ö, foglalkoztatása túlmenően a nők szegénységéről, a bér ö, szakadékról is kellene beszélni. Amikor ezekről a problémákról beszélünk, akkor szeretném, hogyha a különböző korosztályokra utalnánk a nőknél, hiszen a nők korosztály lebontásától függően specifikus problémákkal küzdenek. Másrészt a nők munkaerőpiaci beilleszkedésére külön hangsúlyt kellene fektetnünk, hogy a készségeiket tudják fejleszteni, minőségi munkához jussanak megfelelő munkahelyeken keresztül. Továbbá egyre több nő megfelelő képzési szinten rendelkezik, viszont a munka és a család, családi élet összeegyeztethetősége még mindig nem megfelelő. Én az Ample szakbizottságban a téma árnyék jelentéstevője vagyok, és azt gondolom, hogy mind az oktatás, mind a foglalkoztatás mobilitását előre mozdíthatjuk mindezzel. Köszönöm szépen. Most a bizottságot szeretném megkérdezni, hogy szeretné kommentálni. Nem, ebben az esetben. Jaj, bocsánat, bocsánat. Excuse, euh, la commissione va venir. Elnézést szeretnék kérni. Uh, I will then give back the floor. Semmi gond. Akkor Visszaadom a szót Ranzuli asszonynak. Sì, grazie. No, in realtà non ho nulla da aggiungere se non ringraziare le Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent már nem szeretnék elmondani. Először is köszönet a kollégáknak a hozzászólásokért, ami a bérkülönbségeket illeti. Valóban a jelentés kellő részletességgel tagolja ezt a kérdést. De Örülök, hogy a kollégám, akinek a nevét nehezen tudom csak kimondani, milyen tanácsot adott nekem az egészségügy és szegénység kérdéséről, és hogy az egyes életkorokat vegyük figyelembe, mert minden életkorban más-más problémák merülnek fel. Köszönöm tehát a kollégák hozzászólásait, várom a módosításokat, remélem, hogy sikeresen és gyorsan tudunk előrelépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor a további határidők, tehát a módosítók határideje január 28-a, 12 óra, elnézést 17 óra, és február 18-19-én tárgyalunk a FAM-ban, és 20, április 21-23-a között szavazunk majd itt a plenáris pedig májusban foglalkozik a kérdéssel. Most ezt a pontot eh, adjuk, és a következő pontunk eh, a a szexuális és reproduktív egészség és ezzel kapcsolatos jogok. Ez a délutáni nyílt meghallgatásunk eh, témája, és 15-től 18.30-ig tart majd a délutáni meghallgatás. Azt kívánom minnyájuknak, hogy sokan jöjjünk el, hiszen fontos témáról lesz szó. Így átérhetünk az utolsó pontra, az a 18, az pedig 2013. február 18-án 15 és 18.30 óra között lett, és február 19-én 9 és 12.30 között lesz. És így most ezt az ülést berekezthetjük. Ez ülésünket. Köszönöm.